Jó napot kívánok, kedves barátaim! Megkezdjük a munkát. We will wait for the translation. De még várunk egy kicsit, még minden tolmácsolás beindul. Bueno, esperando, esperando que el debate de la mañana haya sido amíg, eh, tehát remélem nagyon, hogy a ma délelőtti munkáról pozitív mérleget vonhatunk. Meghallgattuk egymást, sok beszámolót hallgattunk, sok tapasztalatot megosztottunk egymással, és így megismerhettük, hogy mi történik az egyes országokban, a női területeken, a női jogok területén milyen lépések történnek az egyes országokban. Most újabb szakembereket, szakértőket fogunk meghallgatni a jogalkotásba, a női kérdések befoglalása, ez a címe a délutáni panelnek. Vagyis elmondják ezek a felszólalók, hogy a jogalkotásban hogyan tud nagyobb szerepet kapni a nők kérdése. Ez előrelépés fog jelenteni, hiszen amikor az egyenjogúsági politikáról beszélünk, akkor nem valami teljesen külön dologra kell gondolni. Az egyenjogúság minden jogalkotási szinten meg kell, hogy legyen, természetesen minden szakpolitikában figyelembe kell, hogy vegyük a nemek kérdését. Szociális, gazdasági, munkajogi kérdésekről, ha beszélünk, mindig végig kell gondolnunk, hogy annak milyen nemekhez kapcsolódó aspektusa van. Általában, amikor nehézségek merülnek föl ezekben a szektorokban, akkor a nehézségek növekednek, hogyha bevonják a nőket. A lakosság felét képviseljük, Remélem, hogy a ma délutáni panel során megismerhetjük, hogy a jogalkotás területén milyen fontos és konkrét lépések történnek. Át is adom a szót a társelnöknek. Nem tudom, hogy jól ejtem -e ki a nevét. Hefida Bencsehida képviselőről van szó. Az ebédszünetben már beszélgettünk. Mindketten úgy gondoljuk, hogy nagyon nagy lehetőség a számunkra, hogy meghallgassuk egymás tapasztalatát. Használjuk ki ezt a lehetőséget, és már is átadom a szót neked. Köszöntök mindenkit. Én is nagyon örülök, hogy írásével beszélgethettem. Úgy gondolom, hogy minden beszámoló fontos volt. A kvótákkal kapcsolatos kérdés, a nők részvétele, a nők jelenléte minden intézményben, helyi nemzeti intézményben, a döntéshozatal területén, a gazdaságban, jogalkotásban, de van egy másik elem is, amit szeretnék ehhez hozzátenni. Egy olyan világban, amit mindannyian ismerünk, és ami jelenleg nagyon sok problémát és konfliktus mutat fel. A béketárgyalásokban a nők szerepe, a békében, a béke fenntartásában a nők szerepe. Az ENSZ és más nemzetközi intézmények is elismerték, hogy gyakorlatilag, gyakorlatilag 0,2, tehát nem éri el még az 1%-ot se a nők aránya, amikor a konfliktus kezelésről van szó. Ez a konfliktus lehet polgárháború, lehet gazdasági határokon átnyúló konfliktus. A nők nincsenek ott, nem láthatóak a nők, és itt kell, hogy valamit tegyünk, mert amikor döntéshozatali posztot kap egy nő, akkor újabb dimenziókat visz be a konfliktus kezelésébe. Sokkal tudatosabb a döntéshozatalban, sokkal felelősségtudatos, felelősség tudatosabb egy nő. És amikor döntési lehetőség van egy nőnek, akkor a tárgyalásokat is, ha nem tévedek, volt egy nagyon kemény, halálos áldozatákkal járó szudáni konfliktus Szudán megosztását követően, és a vidéki nők avatkoztak be, és azt mondták a nőknek, azt mondták a nők a férfiaknak, elég volt, és most már a békét kell, hogy építsük. Lehet, hogy más nemzetközi intézményeknek kell ezzel a kérdéssel konkrétan foglalkoznia. Minden esetre, amikor az ENSZ-ben a civilizációs témákkal foglalkozó találkozott szerveztük parlamenti képviselőnőkkel, akkor próbáltuk azt tisztázni, hogy ezen a területen mi a szerepe a nőknek. Most szeretném azt is jelezni, hogy Algéria esetében 96 óta első alkalommal az alkotmány tartalmazza a női kvótát, ezt megújították 2002-2008-ban, tehát minimális női kvótát előírtak minden választási szinten, helyi szinten, önkormányzati szinten, nemzeti szinten is a választások során. És az eredmény a 2012-es választások eredményeként 31,4%-os részvételünk van a parlamentben. Ha nem tévedek, 150 nő, 21 párt van jelen a parlamentben, van egy olyan párt, amelyet nő vezet, aki egyébként az elnöki választásokon is jelen volt jelöltként négy férfival szemben, és az iszlamista jellegű pártok, az MSZP és egyéb pártoknál a parlamentben többséget szerzett pártokban és az egyéb kisebb pártokban is már fontosabb szerepet kaptak a nők. Ezt csak zárójeles megjegyzésnek szántam. A sok a 30%-os szintet, az előre szintet tehát elő, elértük, de azért még nagyon sokat kell tenni nekünk is az egyenjogúság teljes eléréséhez. Általánosságban az egyetemeken fontos szerepet nagyon sok nő van a egyetemi képzésben és a magasabb szintű képzésekben is jelen vannak a nők. Az államtanácsban egy a, és a legfelsőbb bíróságon is vannak fontos női szereplők, egy tucat női követünk van külügyminisztériumban is, és most akkor nem is sorolom föl a női orvosokat és a többi fontos női szereplőt. Persze vannak még olyan vidéki területek, még nagyon nagy munkát kell végezni, például a vidéki területen nagyon fontos az írás, solvás, oktatás, infrastruktúrákat, gyakorlatilag az utak, az elektromos áram, a víz kialakítása volt az első feladat, és fontos az is, hogy sokan dolgoznak a civil szervezetekben. Nemzetközi dimenziót is kell biztosítaniuk számunkra. 2013. decemberben szerveztünk egy képviselő nőknek szóló találkozót, aminek az egyetemű célja az volt, hogy az parlamenti képviselő nők között regionális és kontinentális hálózatot alakítsunk ki. A mai ülésnek is ez az egyik célja vagyis az a cél, hogy bővítsük ki, többszörözzük a hálózati munka keretében a képviselő nők által elért eredményeket. Ez természetesen nem egy női dolog, ez egy emberjogi kérdés, fontos, hogy az egyes országokban a jogalkotás is kövesse ezeket a követeléseket. A regionális szélen, szinten, a földközi tenger környékén, a mediterránban, az afrikai országokban. Ez most alakul. 2013-ban volt egy erre vonatkozó nyilatkozat is, és reméljük, hogy ennek lesz egy nyomon követése. Spanyolországgal is már egy közös tervet alakítottunk ki. Köszönöm. Muchas gracias y pasamos ya a dar la palabra a la... Köszönöm szépen, akkor most tovább lépünk meghallgatjuk az egyes felszólalókat, a szakértőket. Linkjevics képviselő következik, aki a nőjogi és esélyegyenlő jogúsági bizottságnak az elnök helyettese. I will speak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Anyanyelvemen litvánul fogok szólni. Tisztelt konferencia résztvevők! Úgy gondolom nagyon jó ötlet, hogy követjük egymás tevékenységét, és az együttműködés politikája rendkívül hasznos és fontos is. Szükséges itt az Európai Parlamentben koordinál, is koordinálni a munkát, itt 28 különböző tagállam képviselői dolgoznak együtt, és ezen belül lehetőségünk van saját tapasztalataink kicserélésére, és mindenkinek hasznos közös döntések hozat meghozatalára. Mindenki számára nagyon hasznos ez. Rövid beszámolomban szeretném meg, megosztani önökkel az Európai Unió nemek közötti egyenlőség területén elért eredményeit, illetve a különböző politikákba való beépítését. Meg vagyok róla győződve, hogy a nemek közötti egyenlőséget teljes mértékben csak akkor lehet megvalósítani, hogyha minden politikai területen érvényesíteni tudjuk. Ezt az Európai Uniós tagállamok tapasztalatát és a gender mainstreaming eddigi folyamatát látva tudom megállapítani. A gender mainstreaminget el, három nagyon fontos pillére tudjuk alapozni. Először is világos politikai elvek kialakítására van szükség. Nagyon határozott politikai akarat kell, hogy e mögött álljon. Másodszorban megfelelő jogi keretre, jogi alapokra van szükség, harmadsorban pedig hatékony megvalósítási mechanizmusokra, amelyek biztosítják, hogy a jogszabályokon és megállapodásokon keresztül kifejezett politikai akarat végül meg is valósul a gyakorlatban is. Hogyha e három fontos szempont között nincs összefüggés, akkor nem fog működni a nemek közötti egyenlőség. Az Európai Unió a gender mainstreaming terén igen jó eredményeket ért már el, de 28 különböző tagállamunk van, sokféle gyakorlat létezik, és a nemek közötti egyenlőség területén még mindig sok probléma létezik több tagállamban. Pedig ez az egyik legfontosabb alapérték az Európai Unióban. Az Európai Unió alapját képezi az Európai Unió szeretné megvalósítani az egyenjogúságot minden politikai területen. Az egyenjogúság szempontjának bevétele, érvényesítése az európai intézmények munkájában és a tagállamok munkájában egyaránt fő szempont kell, hogy legyen. Az elvet az ENSZ alapjogi kartája és az Európai Unióról szóló szerződések egyaránt magukba foglalják. A szerződések különösen fontosak számunkra. 1997-ben fogadtuk el az Amsterdami szerződést, és ebben a nemek közötti egyenlőséget, mint a minden politikában bevonandó egyik legfontosabb szempontot írtuk le. Ezeknek a rendelkezéseknek a végrehajtása érdekében különböző irányelveket hoztunk, amelyek ezt biztosítják is. Például a foglalkoztatás nagyon fontos terület, ahol ennek érvényesülnie kellene, mégis nagyon sok probléma van még ezzel kapcsolatban több tagállamban. Az egyenlő munkáért egyenlő bérezés elve sem valósul meg, hiszen a nők még itt az Európai Unióban is csak a férfiak fizetésének 70-80%-át kapják meg. Pedig mi vagyunk azok, akik ezeket a követelményeket megállapították. Biztosítanunk kell azt is, hogy le, létezzen társadalombiztosítási lehetőség bármely nőnek, attól függetlenül, hogy hol dolgozik. És az sem szabad megvonni, eh, hogy a, a nőktől, hogy minden eh, jó, minden közjóhoz egyformán eh, hozzáférjen. És nem szabad elfogadni az elérteket, hanem mindig magasabbra kell tenni a mércét. Látom, hogy Anna kollégám bólogat erre. A nemek közötti esélyegyenlőség terén nagyon nagy különbségek vannak még a tagállamok között, és minden tagállamnak meg kell valósítani a leírtakat. Délelőtt azt mondtuk, hogy 81 évbe fog kerülni, mielőtt megvalósul az nemek közötti teljes egyenlőség. Sokkal gyorsabban kellene dolgoznunk, és sokkal gyorsabban el kellene érnünk ezt a célt. 2011-ben az Európai Tanács elfogadta a 2011 és 2020 közötti időszakra vonatkozó e, nemi egy esélyegyenlőségről szóló csomagot. Ezen belül is hangsúlyozták, hogy mennyire fontos a szempont minden politikai területre való területen való érvényesítése, és itt meg kell említeni a külpolitikát és a harmadik országokkal tartott kapcsolatokat is. Ennek megvalósítása érdekében különös, különleges és konkrét programokat kell indítanunk. Ezek segítségével koordinálni tudjuk harmadik országokkal a politikáinkat. Az Európai Unió két öt éves stratégiát indított az esélyegyenlőség érdekében, és ezeken belül öt prioritást állap, állapítottunk meg. Ezek a legfontosabb feladataink, és ezek még mindig fontosak. Először is a, a gazdasági függetlenség férfiak számára úgy, mint nők számára. A, ennek a megvalósítása az első prioritás. A második prioritás egyenlő munkáért egyenlő bérezést elérése. Itt az Európai Bizottságot arra buzdítjuk, hogy kezdeményezéseket tegyen annak érdekében, hogy ez megvalósuljon. Harmadik fontos kérdés, a döntéshozatalba jobban be kell vonni a nőket. És itt nem csak az elméleti lehetőségről beszélek, hanem ennek a gyakorlati megvalósulásáról is, hiszen ennek megvannak a megfelelő jogalapjai és a méltóság, az integritás megőrzése, valamint a nemi alapon elszenvedett erőszak megelőzése is a fontos feladatok közé tartozik. Azért vagyunk mi most itt, mert mindannyiunk számára fontos, hogy a nemek közötti egyenlőség a harmadik országokban is minél nagyobb mértékben megvalósuljon, és hogy az Európai Unió külső cselekvései, külső működése, működésén belül is érvényesüljön. Minden ember megérdemli, hogy méltó életet élhessen, jobb életet élhessen, és érvényesüljenek alapvető emberi jogai, akárhol él is a stratégiai dokumentumok és kezdeményezések kezdeményezések révén még mindig nagyon fontos, hogy a, az egyenlőség szempontjának érvényesítése mindenhol, minden politikán belül megtörténjen, még ott is, amely, azokon a területeken is, amelyek talán közvetlenül nem tartozhatnak ehhez az ezzel kapcsolatos költségvetést arra fordítjuk, hogy elemzéseket és hatástanulmányokat készítsünk. Egyetétek azon kollégáimmal, akik a civil szervezeteket és a nőjogi szervezeteket említették. Nagyon fontos, hogy az, a bennük rejlő kapacitásukat kihasználjuk. Mindezt eh, akkor fogjuk eh, alaposan megtekinteni, amikor elkezdjük az új 5 éves stratégia elkészítését. A gender mainstreaminget további kezdeményezésekkel kell majd támogatni. Fel kell számolni az Európai Unió területén még látható egyenlőtlenségeket. Az Európai Unióban az Európai Parlament egy sor olyan döntést hozott, amely a nők foglalkoztatását ösztönzi, és ezen belül is annak biztosítását, hogy egyenlő munkáért egyenlő bérezést kapjanak. De ezen kívül a munkakörülmények kialakítása is fontos, hiszen különben a nők nem tudják megtartani a családi élet és a munkahelyi tevékenység közötti egyensúlyt. Az ezzel kapcsolatos még mindig élő rossz hagyományokat fel kell számolni a nemek közötti egyenlőség szempontját az Európai Parlament jogalkotási folyamatába is befoglaljuk. Ne felejtsük el ezzel kapcsolatban azt sem, hogy a Nőjogi és Egységegyenlőségi Bizottságban vagyunk, és ez az a szakbizottság, amely felelős ezért, hogy a nemek közötti egyenlőség szempontját az Európai Parlament minden politikai területébe és minden jogalkotási folyamatába befoglaljuk és érvényesítsük. Ez a bizottság a legaktív az Európai Parlamentben, mindent megteszünk annak érdekében, hogy eh, valóban meg is történjen ez az érvényesítés. De meg kell kérdeznem, hogy vajon mindig figyelnek-e a véleményünkre? Az a helyzet, hogy nem minden szakbizottságnak felel meg, nem minden szakbizottság nyilatkozik pozitívan a mi munkánkról és a mi véleményünkről. A jogalkotási folyamatok eléggé különbözően folynak a különböző szakbizottságokban. Állásfoglalások születnek, különböző dokumentumok születnek, Együttműködünk a bizottsággal és a tanácssal is, különböző workshopokat, különböző rendezvényeket szervezünk jogalkotási munkánk támogatása érdekében, így próbáljuk elérni a céljainkat. Az Európai Parlament az újjan, újonnan összeállt Európai Parlament négy hónapja működik, és az új Európai Bizottság november 1-én kezdte meg a működését Juncker úr vezetésével. Reméljük, hogy az Európai Bizottsággal szoros együttműködést fogunk tudni kialakítani, mert minden, ami számunkra fontos, az Európai Uniós tagállamokban is meg kell, hogy valósuljon. Ez pedig azt jelenti, hogy a tagállamok, a bizottság, a parlament és a tanács egyet kell, hogy értsen a legfontosabb szempontokról. Szakbizottságunk jelentést ír a nemek közötti esélyegyenlőségről két évente. A parlament plenáris ülésein is megvitatjuk ezeket a kérdéseket, és szakbizottságunk évente egy olyan jelentést is elkészít, amely az Európai Bizottság jelentései alapján áll össze. Amikor ilyen dokumentumot készítünk, mindig megpróbáljuk a hangsúlyt azokra a nagy, mm, fontos problémákra helyezni, amik még jelen vannak. Ezért szeret, e, ez, mindezzel azt szeretném illusztrálni, hogy itt az Európai Parlamentben nagyon fontos a szerepünk, de meg kell kérdeznünk azt is, hogy az Európai Unió minden tagállamában van ilyen súlyú nőjogi bizottság, vagy önöknél, eh, az önök hazájában vannak ilyen eh, bizottságok? Vannak olyan eh, országok, ahol egyáltalán nincsen a nők jogai érvényesítéséért felelős bizottság. Szociális miniszterként Litvániában több évig dolgoztam, és ott sem volt például akkor külön Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. És ez sok más országban is így van. Biztosítanunk kell azt, hogyha nincsenek is ilyen bizottságok minden országban, akkor legalább legyenek hivatalos, illetve nem hivatalos fórumok, ahol minden országból összegyűlhetnek a képviselőnők, és megtárgyalhatják a számokra fontos ügyeket. A ma délelőtti ülés jó példája volt ennek. Litván, a litván képviselőnők nagyon aktívak, sok fontos döntés született, annak köszönhetően, hogy a nők ilyen aktívan részt vettek a jogalkotásban. Látom elnök asszony, illetve sugja is az elnök asszony, hogy most már be kell fejeznem a beszédemet, <clears throat> mert önöknek is szót kell adnunk. Tehát lezárásképpen csak annyit szeretnék mondani, hogy az Európai Unió tagállamai nagyon jó példákkal tudnak szolgálni, de magunknak is szükségünk van még a fejlődésre. Készek vagyunk arra, hogy együttműködjünk önökkel, és segítsünk önöknek az együttműködés rendkívül fontos, ugyanakkor minden országban meg kell, hogy szülessen az adott ország saját módszere, saját útja a célok eléréséhez. Minden esetre a Nőjogi Bizottság mindig készen lesz arra, hogy segítsen önöknek. Köszönöm a figyelmet, és nagyon kíváncsian várom az önök beszámolóit. Köszönöm szépen, és elnézést, hogy kicsit elhúztam az időt. Thank you now. Uh... Köszönöm szépen. Amatárálták Al-Havarit hallgatjuk meg, aki Jemenben szociális és munkaügyi miniszter. Önél szó. Bismillahirrahmanirrahim. A könyörületes és irgalmas Allah nevében. Szeretném kifejezni ezt az örömömet, ami eltölt, amiatt, hogy itt leheltek ennyi női parlamenti képviselők között, akik arab és európai országokat képviselnek. Miniszterként úgy gondolom, hogy a parlamenti képviselők és a kormányok nőkkel kell, hogy kiegészüljenek. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik ezt az ülést megszervezték, akik ezt a konferenciát lehetővé tették, hogy beszélgethessünk a nőkről. A kérdés, amiről azt kértek, hogy beszéljek, azt kérték, hogy beszéljek, az a nők és férfiak egyenlősége a jogalkotásban. Rendkívül fontos ez a kérdés nálunk Jemenben is, ahol gazdasági, pénzügyi és szociális szempontból a nők részétele még nem egyenlő a férfiakéval. Olyan kérdésekről van szó, amelyek kapcsán nagyon fontos változások történtek Jemenben az elmúlt évtizedekben. Jemenben a nőknek most már a 60-as évek óta van lehetősége, hogy tanulmányokat folytassanak. Dél-Jemenben sok nő van, aki felsőfokú tanulmányokat is folytatott, és ez lehetővé tette, hogy részző területeken a munkában. Ahogy beszéltem a kollégákkal, illetve az előttem szóló előadást hallgattam, hallottam, hogy mennyire hangsúlyozzák az egyenlő bérek fontosságát az egyenlő munkáért. Nálunk Jemenben ezzel kapcsolatban nincs probléma. A fizetések egyenlőek. A magán és az állami szektorban is. Jemen egy továbbra is fejlődő ország, a demokratikus úton halad. Nagyon sok fontosságot tulajdonítunk az egyenlőségnek, a nők részvételének, a jogoknak. Engedjék meg, hogy most ne erről, hanem a nehézségekről beszéljek, amelyekkel találkozunk. A nemek közötti egyenlőség kifejezését, amikor alkalmazzuk, amikor elkezdtük ezt a kifejezést használni. 90-es években, akkor a nők és férfiak egyenlősége az iszlámista körökben aggodalmat vetett fel. A kormány segítségével, a, hormány, a holland kormány segítségével tanulmányokat végeztettünk el, egy olyan kolléga volt az egyik ö, fő vezetője a tanulmányok végzésének, akinek néhány évvel ezelőtt el kellett hagynia az országot. A nemek közötti egyenlőség tekintetében tehát van egy kis ellentmondásosság. A definíció tekintetében hogyan definiáljuk azt a szót, hogy nem? már mint nemi hovatartozás, és mi ennek a kapcsolata az iszlámmal, az iszlám hittel. Ezen folyamatosan gondolkozunk. De szép lassan, ahogy vizsgálgattuk ezt a kifejezést, egyre elfogadottabbá vált. Eredetileg azt gondolták, hogy ez a kifejezés iszlám ellenes. De utána szép lassan elfogadtattuk a használatát. Nem volt könnyű ez a munka. Jemen is aláírt különböző eszközöket, nemzetközi eszközöket, például olyanokat, amelyek a nők egyenjogúságával foglalkoznak, illetve nők szegregációjával. Megpróbáltuk ezeket az elveket a jogalkotásban is érvényesíteni. Több mint 11 jogszabályt vizsgált felül a parlament annak érdekében, hogy ennek az eszköznek a terminusait, amit Jemen aláírt, beemeljék a jogszabályokba. Az arab munkaügyi szervezet is átvette ezeket a kifejezéseket. A nők képviselete a parlamentben nagyon gyenge sőt, gyengült is. 300 képviselő között egyetlen parlamenti képviselő nő van. Egyetlen személy hogyan tudná megvédeni a nők jogait? Hogyan tudná a nők helyzetét felmérni és javítani? Ezért nagyon fontos munkákban, munkákat folytatunk annak érdekében, hogy például a gyermekkor határát hol ö, szabjuk meg, legyen az 17 év vagy 18. Az Asura tanács, amelynek a tagjait kinevezték, nem választották, felismerte, hogy ez probléma. Az is probléma, hogy a kormányunkban kettő vagy három miniszternő van mindössze. Egyik kollégánk ma délelőtt azt mondta, hogy a nők mindig szociális ügyeket kapnak, szociális ügyi miniszterek lehetnek csak nálunk Jemenben. Amikor az arab szervezeteken belül találkozunk, azt kell tapasztalnunk, hogy csak három miniszternő van. És egyéb arab országokból álló szervezetekben is hasonló a helyzet. Ha végig tekintünk Jemen történelmén, akkor az azt bizonyítja, hogy még a Koránt is idézhetjük, amely nagyon fontos szerepet szán a nőknek, nagyon bölcsen. Tehát még a Koránban is szerepel a nők szerepének a fontossága. Jelenben az üléseinken mindig azt mondjuk, hogy ennek a híres királynőnek a leszármazottai vagyunk, és éppen ezért, hogyha ő, ez a királynő, fontos pozíciót tölthetett be, akkor más nők is tölthetnek be fontos pozíciókat. Itt nem csak feltétlenül jogi kérdésről, törvényalkotási kérdésről van szó, hanem arról, hogy a gondolkodás hogyan változik. A törvényeket elkezdtük megváltoztatni, és ez sok jogot adott a nők kezébe. Kezdjük az alkotmányjal. Az alkotmány kimondja, hogy a nők és a férfiak egyenlőek a jogok tekintetében. És a nők egyenlők a férfiakkal a sária és az iszlám törvényei előtt is. Tehát jogi szempontból nincs különbség a nők és a férfiak között. Azonban nagyon sok jogszabályt módosítani kellett ahhoz, hogy elismerjük a nők és férfiak egyenlőségét ezekben is. Itt a munkaszerződésekről szóló törvényről, a társadalombiztosításról szóló törvényről és egyéb hasonló törvényekről van szó. Vannak olyan stratégiák és fejlesztési tervek is, a nemzeti általános stratégián túl, amelyek 2025-ig lefedik az összes olyan kérdést, ami a fejlődésre fejlesztésre vonatkozik, de van közöttük olyan stratégia is, amely külön a nőkre koncentrál. Van egy országos stratégiánk, amely a fiatalokkal és a gyermekekkel foglalkozik. A család egészségének a stratégiája, az oktatási stratégia, és a fiatalok munkájához kapcsolódó nemzeti stratégia egészíti ki ezt. Jemen azon országok közé tartozik, amelyek különböző problémáknak máshogy gyűrköztek neki. Van egy olyan problémánk, amely majdnem polgárháborúba sodorta az országot. Az arab tavasz után azonban sikerült ebből a kényes helyzetből kilábalnunk, és a különböző pártok, különböző irányzatok összegyűltek, hogy aláírjanak egy olyan kezdeményezést, amelyről egyébként már az egyik előttem szóló is beszélt. Én a kormány egyik tagja vagyok, országomat képviselem, és részt veszek ebben a nemzeti összefogásra épülő kormányban is. Nagyon fontos, hogy mindenkire kiterjedő országos párbeszédet folytassunk. Ennek az eredményeképp született meg egy olyan dokumentum, amely hangsúlyozza a nők jogait, illetve a nők részvételét az összes közéleti területen, Vannak olyan emberek, akik nem szeretnék a kvóták bevezetését, de én úgy gondolom, hogy a kvóták nagyon fontosak a tekintetben, hogy a nők képviseletének a javulására a különböző intézményekben pozitív befolyással legyünk. Új alkotmányt készítünk elő, ebben is említést fogunk tenni a nőkről. Az új alkotmány valószínűleg meg fog nevezni a nők képviseletével kapcsolatos kvótákat is. Hogyha sikerül ezt a célt elérnünk, akkor reményeink szerint meg tudjuk erősíteni a nők szerepét a következő választásokra. Az országos párbeszéd, amivel szeretnénk kialakítani ezt az új ö, alkotmányt, ez is nagyon számít a nőkre, a nők véleményére. Kérésükre elkészítettem egy dokumentumot, ami szerintem nagyon fontos, és talán kollégám, a másik miniszterasszony majd el fogja mondani, amit az én beszédemből most kimaradt időhiányában. Nagyon örülök, hogy itt lehettem ma, a jelenlétünk ezen a fórumon nagyon fontos, és remélem, hogy egy olyan jövőképet tudunk kialakítani, amely figyelembe veszi a legkülönbözőbb eszközöket arra, hogy meg tudjuk erősíteni a nők szerepét. Ma délelőtt is hallottuk, hogy ugyanazok a problémák minden országban, és mindannyiunknak együttesen kell fellépni, hogy a különböző nehézségeken felülemelkedjünk. A helyzet persze országonként változik, de a nők helyzete mégiscsak hasonló minden országban. Fontos, hogy megváltoztassuk a tapasztalatokat annak érdekében, hogy megerősíthessük a nők szerepét arab szinten és nemzetközi szinten is. Reméljük, hogy együtt tudunk működni az Európai Unióval, és remélem, hogy tudunk jó ötletet és egy kis tájékoztatást nyújtani arról, hogy mi történik az országainkban a nőjogi területen. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen. Most a következő, következő hozzászólót is meghallgatjuk. Björk kolléga, ő az Európai Parlament FAM bizottságának a tagja. I just, uh... Köszönöm szépen társelnökeim. Szeretném először is kifejezni milyen nagy, mennyire örülök, hogy itt lehetek ezen a mai konferencián. Angolul fogok beszélni, de svéd vagyok, a svéd baloldali párt tagja vagyok. Néhány palesztin kolléganővel ebédeltem, és ennek kapcsán szeretném kifejezni, hogy mennyire örülök, hogy Svédország elismerte a napokban a palesztin államot hivatalosan is. Van egy új külügyminiszterünk, aki nem a svéd baloldali párt tagja, hanem egy, korán, egy, egy itteni párt, Anna Héd párt társa, kollégám kollégája, Wallström asszony, akinek a döntésére ismertük el a független palesztin államot, és támogatni fogjuk ezután is a munkáját, és az államon belül támogatni fogjuk a nőjogok ügyét, és remélem, hogy a svéd parlament támogatásával most majd a palesztin államban érvényesített nőjogok is sokkal nagyobb hangsúlyt fognak kapni. Ezt mi mindenképpen támogatni fogjuk a magunk részéről. Megkértek, hogy röviden szóljak, úgyhogy meg fogom tenni, hogyha a egy esélyegyenlőség minden politikán belüli megvalósításáról beszélünk. Az elsősorban azt mondom el, hogy ezt mindenképpen támogatjuk, ugyanakkor azt is elismerjük, hogy kettős stratégiára van ez, ez, ezen belül szükség. Specifikus intézkedésekre, illetve a minden politikai területen való megvalósításra. Eh, <clears throat> Nagyon sok ugyanis az előttünk álló kihívás. A nők gazdasági függős, eh, függetlenségét er-, meg kell erősítenünk. Jobb egyensúlyra van szükség a döntéshozatalban, a gazdasági, a szociális és a kulturális hatalom területén, illetve el kell ítélnünk és meg kell akadályoznunk minden nők ellen irányuló erőszakot. Ezekkel kapcsolatban specifikus intézkedésekre van szükség, de ugyanakkor az esélyegyenlőséget erősíteni kell minden politikai területen. Úgy gondolom, van néhány olyan terület, ahol ennek a megvalósítása nehéz. Az én tapasztalataim szerint ez gyakran abból fakad, hogy nincs meg a megfelelő politikai szándék, hajlandóság erre. A politikai szándék hiányában nem működik az együttműködés, és ezért arra kellene koncentrálni, hogy hogy teremtjük meg a politikai szándékot. Úgy tudjuk ezt megtenni, hogy a parlamenteken kívül működő nőjogi egyesületekkel, szervezetekkel, a civil szervezeteken minél szorosabb kapcsolatot teremtünk, hiszen ott vannak azok a nők, akik a helyszínen a többi nővel e, dolgoznak, és akik nagyon jól ismerik a nők mindennapi helyzetét. Ők nagyon sokkal tudnak hozzájárulni a munkánkhoz. Ezt tudom parlamenti munkám tapasztalataiból leszűrni. Ez egyszerűen előfeltétele annak, hogy sikeresen tudjunk működni, sikereket tudjunk elérni. A nemek közötti egyenlőség nem adminisztrációs kérdés és nem technikai kérdés, hanem hatalmi kérdés. Ezért van arra szükség, hogy először is a hatalmat egyenlőbben osszuk meg férfiak és nők között ehhez ugyanakkor arra is szükség van, hogy lemondjanak a hatalomról olyan férfiak, akiknek most a kezükben van, hiszen csak úgy tudjuk elérni az egyenlőséget. A FAM bizottságban, a Nőjogi Bizottságban ez az nekünk alkalmunk van arra, hogy ezt megtegyük. A testvéri összetartozást tudjuk erősíteni, és tudjuk erősíteni egymás hangját. Hiszen különböző háttérrel rendelkezünk, különböző kultúrából jöttünk, de a közös nyilatkozat, a közös hang lehetővé teszi számunkra azt, hogy mindenféle politikai területen hallathassuk a hangukat, és érvényesíthessük az akaratunkat. A Nőjogi Bizottság a többi bizottság munkáját állandóan értékeli, véleményezi saját szempontjából, és így tudja biztosítani, hogy a nemek közötti egyenlőség szempontja minden politikai területen érvényesüljön. Holnap például az Európai Parlament egy olyan javaslatáról fogunk szavazni, amely a 2015-ös év utáni keretre vonatkozik, és el tudjuk képzelni, hogy ezzel kapcsolatban mennyire fontos szintén a mi szempontunk is. Például a szegénység elnői esedése ellen harcolnunk kell, a szexuális és reproduktív egészséghez való jogot kell erősíteni, illetve a nők elleni, erőszak elleni, nők elleni erőszakot kell, annak terjedését kell megakadályozni, és ezt az erőszakot felszámolni. Eddig igen sikeres munkát végeztünk, és a fejlesztési politika pontosan az a terület, ahol az esélyegyenlőség szempontja kiválóan érvényesül és integrálódik a, már is. A populációk fejlődése, a szexuális és reproduktív egészséghez való jog területén sokat tettünk. A, azon kívül az emberkereskedelem elleni küzdelem a szexuális kihasználás céljából folytatott nő és lánykereskedelem is fontos terület, hiszen tudjuk, hogy Európa az ilyesfajta embercsempészet legfontosabb célállomása. Tehát az emberkereskedelem általános megakadályozására, felszámolására elsősorban arra van szükség, hogy a nők és a gyerekekkel folytatott kereskedelmet szorítsuk vissza. Úgy gondolom tehát, hogy nagyon sok szempont, nagyon sok tényező eh, játszik itt közre, de a politikai szándék a legfontosabb, és ennek megváltoztatásához nyomásra van szükség. És pontosan ezért fontos az, hogy a parlamenten kívül működő szociális, eh, nőjogi mozgalmakkal és szakszervezetekkel, minden más eh, civil szervezettel felvegyük a kapcsolatot és együttműködjünk velük. Minden országban minden tisztában vannak a képviselők azzal, hogy az adott országban melyek azok a szervezetek, amelyekkel érdemes felvenni a kapcsolatot, amelyekkel legfontosabb lenne kialakítani az együttműködést. A döntéshozatalban való részvétel fölmerült többször is. Világos például, hogy önöknél, ha Ön az egyetlen képviselőnő a parlamentben, hát önnek valóban nagyon-nagyon nehéz a dolga. Ha egyszer a népesség fele nő, fele pedig férfi, akkor ez a döntéshozatalban is ugyanilyen arányban kell, hogy tükröződjön. Remélem, hogy ezt el fogjuk érni, mielőtt a kislányom öregasszony lesz. Én tehát szinten támogatom a kvóták bevezetését. Ez a parlament is támogatta és letette a garast a kvóták bevezetése mellett, és szám, szerintem is nagyon nagy sikert értünk el ezzel a követelménnyel. És persze azt a kérdést is fel kell tennünk, hogy hogy tudjuk a férfiakat bevonni ebbe a kérdésbe, hiszen az nemek közötti esélyegyenlőség az ő ügyük is. Én azt várom el tőlük, hogy támogassák az ügyünket, és hogy ne foglalják el folyton az első sorokban az első helyeket. Támogatni kell az ügyünket, és látom, hogy például Svédországban nagyon sok feminista férfi működik és dolgozik. Tehát igen, gender mainstreaming specifikus intézkedésekre van szükség, és az Európai Parlament együttműködésére van szükség. A parlamenten kívül ugyanúgy, mint a testvérparlamenteinkben dolgozó képviselőnökkel. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, és ennek a panelnek az utolsó felszólalója, előadója, Rabika Hamdan, palesztin parlament képviselője és korábbi nőügyi miniszter. يعني أولا بوجه تحية كبيرة ل Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani, szeretném üdvözölni az összes panel résztvevőt, nőket és férfiakat egyaránt, és szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek. Mi Palesztinak tagjai vagyunk az Euromediterrán parlamenti közgyűlésnek, és éveken keresztül folyamatosan harcolunk aktívan, nagyon sokat beszélünk a nők helyzetéről, a női kérdésekről, a női jogokról, és sok éves harcot követően a parlamenti közgyűlésben sikerült előrelépésre jutnunk. Köszönet Svédországnak, és köszönjük, hogy elismerték a palesztin államot. Ez az elismerés rendkívül fontos a számunkra. A brit uh, alsóház is és más uh, parlamentek is reméljük, hogy követni fogják a svéd példát. Nagyon fontos, hogy mellénk álljanak, hiszen a palesztinében a leginkább a nők szenvednek, többet szenvednek, sokat szenvednek a nők, a, lebombázzák a házainkat, a nőknek kell valahogy megoldani a család fenntartását, ellátását. A nők azok, akik vállukon viselik az izraeli támadásoknak a hatásait. A férfiakat letartóztatják, elhurcolják, eltávolítják, és ilyenkor a nők azok, akik áldozattá válnak. elveszítik a gyermekeiket. Mi palesztinők ugyanolyan jogokkal rendelkezünk, mint a világban a többi nép tagjaként élő nő. Szeretném, hogyha nem mi lennénk az egyedüliek, akik sírunk. De az arab világban azt látjuk, hogy nagyon sok könyv nagyon sok haláleset van a terrorizmus miatt, elkeseredettség jellemez mindenkit valóban erőfeszítéseket kell tenni ezen a területen. Komolyan kell dolgoznunk azon, hogy eh, a megszállás eh, lezáruljon. Az egész világban ez az utolsó olyan terület, ahol a megszállás érvényesül. Ami Gázában történik és történt, ez eh, valóban le kell zárni. A 21. században élünk, és Palesztinában továbbra is a gyilkosságok áldozatává válunk, letartóztatják az embereinket. A, nagyon fontos a nők joga, de itt emberi jogokról van szó elsősorban. Az Gázában az emberi jogokat sárba tipolják, nőket, gyermekeket gyilkolnak meg. Nagyon sok a fogyatékossággal élő, nagyon sok házat leégettek. szeretném azt is elérni, hogy legyen egy bizonyos kártérítés, az a híres kártérítés, amit mindenki megkaphasson, megkaphassanak a palesztin nők. Azok a palesztin nők, akik évtizedeken keresztül harcolnak, szembe kellett, hogy nézzenek a legszélsőségesebb helyzetekkel. Miért nem kapnak megfelelő kártérítéstől a palesztin nők éveken keresztül folyamatosan kellett, hogy harcoljanak ezek a nők. A felszólalásomat mindenképpen azzal szerettem volna kezdeni, hogy mielőtt képviselő, mielőtt több képviselői és miniszteri szerepemet hangsúlyoznám. Nagyon fontosnak tartom, hogy palesztin nő vagyok, 25 éven keresztül dolgoztam azért, hogy elérjem az egyetemi diplomámat. 25 éven keresztül kezdett ezen dolgoznom. Dolgoznom kellett, gyermekeket szültem, nem engedték meg, hogy elhagyjam a lakásomat és mindezt nem lehet elfelejteni, nem szabad csöndben tovább lépni. Mi békés, kultúrált, képzett emberek vagyunk, ugyanolyan jogunk van rá, hogy biztonságban és békében éljünk minden más nő, mint az európai nők is. Azt éljük át, amit az európai nők átéltek az első vagy a második világháborúban. A nők a férfiak mellett állnak, együtt szeretnénk fölépíteni a modern társadalmat a palesztin hatóságok kora ugyanannyi, mint a pekingi egyezmény kora. Mielőtt megalakult volna a palesztin nemzeti hatóság, Oszló előtt mi támogattuk az oszlói konferenciát. Miért? Mert szeretjük a békét. Azt akarjuk, hogy a gyermekeink biztonságban térhessenek, térhessenek haza, hogy ne halljanak meg, amikor hazajönnek az iskolából. Békében akarunk élni, támogatjuk a békét, és tényleg a békét akarjuk. És mindennek ellenére, amit megéltünk, nem gyűlölünk senkit, ellenkezőleg mi együtt akarunk dolgozni. Nagyon fontos számunkra, hogy a mi régiónk és az egész világ is prosperáljon. A palesztin helyzetnek hatása van az egész világra. Minket is befolyásol mindaz, ami a világban történik. Van a történelmi Palesztina, ennek 80%-át megszállták 80, 48-ban, a, palesztin, a történelmi palesztin terület 20%-án élünk most. Miről is beszélünk? Mielőtt szociális igazságról beszélnénk, a világban az igazságról beszélnénk, ezzel az igazsággal kell foglalkoznunk. Azt akarom, hogy az én gyermekeim, az én unokáim, önök arról beszélnek, hogy a önök gyermeke, unokája egyenjogúságban fog élni a férfiakkal. Mi egyszerűen csak békében akarunk élni. Egyszerűen azt akarjuk, hogy Palesztina szó szerepeljen a világ térképen. Annak ellenére, hogy a Nemzeti Nemzeti Hatóság nagyon fiatal, nekünk is hosszú a történelmünk, sok év áll mögöttünk, sok év munkája áll mögöttünk, nagyon sok előrelépés sikerült elérnénk a civil társadalom szintjén, Jeruzsálemben, a nemzeti hotelben találkoztunk, és egy sor intézkedést fogadtunk el. Olyan feltételeket, amelyek mindenképpen teljesítendőek, amelyeket nem lehet ignorálni. Számunkra nagyon fontos, hogy foglalkozni tudtunk olyan kérdésekkel, amelyek rendkívül fontosak a női szövetkezetek, a női szervezetek számára, és létezik a részünkről egy nemzeti vízió, egy nemzeti elképzelés is a hatóság részéről. Az első választásokat, amikor szerveztük, az első bizottság, amely fölállt, a választási bizottság volt. A választási bizottság az első lépésként úgy döntött, hogy jelöltek lehetnek a nők is, és szavazhatnak a nők is a választásokon öt jelölt nő volt, és Yasser Arafat ellen is volt női jelölt. Ez egy lehetetlen küldetés volt. Senki nem rivalizálhatott, se férfi, se nő akkor Yasser Arafattal, de a Palesztinában a nők joga megengedte azt, hogy még a palesztin hatóság élére is jelölhetünk nőt. Nagyon fontos, hogy jelöltek lehessenek a nők, más választások során is, más bizottságokban is vegyes volt a részvétel. Teljesen őszintén beszélek, aktivisták vagyunk a saját pártjainkban, ennek ellenére a nő, férfiak általában jobban tudnak érvényesülni, és ezért így az egyéni listákra például mi nem tudtunk fölkerülni, nem tudtunk a nőknek győzelmet hozni. A listák alapján dö, dönt el a választás. A kvótákt mi is támogatjuk a kvótarendszert, hogyha sikerül elérnünk ezt, hogyha sikerül olyan egyenjogúságot elérnünk, mint mondjuk Svédországban, akkor nem lesz a számunkra fontos, hogy legyen női jelöltség, legyen kvóta olyan mechanizmusra van szükség, aminek segítségével a mi politikai elképzelésénk megvalósulhassanak stratégiákat is kialakítottunk, például a nemzeti stratégia a nők elleni erőszak elleni fellépés érdekében, kialakítottunk egy stratégiát a fiatalok érdekében, szeretnénk az összes intézményre kiterjeszteni, az összes szektorra kiterjeszteni ezeket a stratégiákat. Továbbá felállítottunk, kialakítottunk egy stratégiát szolidaritási témákra is, például a víz, nagyon fontos kérdés, a háborúk során a víz, vízellátás rendkívül fontos kérdés, ezt se szabad elfelejtenünk. Felállítottunk egy nemzeti bizottságot, a nőki, nők egyenjogúsága témájában a költségvetési témákkal foglalkozik ez a bizottság, tehát hogy a költségvetésben is megjelenjen a nők egyenjogossága. Pontosan azért, hogy a mi stratégiáink konkrétumokban is megjelenjenek. A költségvetésben szerepelni kell a nemek kérdésének. Mit akarunk mi? az oktatásban, a nők oktatásában, mit akarunk az egészségügyi szektorban a nők érdekében elérni. Mindez különböző sorokban ez szerepel a költségvetésben. A Nemzetközi Nőnapom a palesztin nők a Nemzetközi Nőnapon nem kell, hogy dolgozzanak, de megkapják a bérüket. Gázában különleges szabályok érvényesek, Jeruzsálemben egy másik szabályrendszer érvényes, egy sor jogalkotási intézkedés érvényes, és mi hallatni akarjuk a hangunkat, egy harmonizáltabb jogalkotási rendszert szeretnénk elérni. az oktatási szint nálunk 97%-os, el fognak tűnni az analfabéták szerencsére. Nagyon fontos a figyelemfelhívása az egészségügy szektorában. Az egészségügyi dolgozók 34%-a nő. A bíróságokon is dolgoznak nők, vannak női minisztereink, vannak női bíráink. Az Európai Unió van a Palesztina nagykövete is egy nő. Sokat tettünk Palesztinában a nők jogai érdekében. A fejlődés és a fenntartható fejlődés rendkívül fontos számunkra, de ez nem valósulhat meg a nők politikai képességtétele nélkül. Ezeket a célokat tűztük ki, és már most is elmondhatjuk, hogy partnerek vagyunk az önök számára. A örömben és a bánatban is. Mindez, amit a nők elérnek, azok a számunkra siker és győzelmet jelent. Még egy szót szeretnék szólni, nem a férfiak ellen harcolunk, hanem az én édesanyám, a te édesanyád, közösen azt akarjuk, hogy fejlődhessünk, amíg nincs egyenjogosság, addig ezt nem tudjuk megvalósítani. Nem azt akarjuk, hogy elsősorban kerüljenek a nők, és utána a férfiak küzdjenek az egyenjogosságokért a nőkkel. Nem. A teljes egyenjogúsággal akarjuk élvezni a jogainkat, és mi Palesztinában demokratikus körülmények között szeretnénk élni, fejlődni kívánunk, olyan demokráciát szeretnénk felállítani, ahol egyenjogúak a nők és a férfiak. És nem fogunk hezitálni, hogy támogassuk az arab nőket, szenvedésükben, annak ellenére, hogy milyen katasztrofális a mi helyzetünk. De mi hozzá fogunk járulni az ő ambícióikhoz, és az az elképzelésünk, hogy segítjük, ők, segítjük őket a helyzet javítása érdekében az egész a régióban. A tunéziai barátainkat külön köszöntjük, hiszen sikerült az akadályokat elhárítaniuk külön üdvözeljük a nagy egyiptomi népet, hiszen kivonultak az utcára, és sikerült helyreállítaniuk a biztonságot, és a prosperitás útjára lépniük különböző nyelven beszélünk, de mi egy nyelvet beszélünk, Európában sok nyelvet beszélnek, mi egy nyelvet beszélünk, de nagyon fontos, hogy összeüljünk, a nőknek kulcsfontosságú szerepe van, azért, hogy hidat építsünk Európa és a közel között. Köszönöm szépen a figyelmet, és remélem, hogy a következő ülésen ünnepelhetjük a palesztin állam felállítását, szuverén állam, független állam felállítását Jeruzsálemmel a fővárosként. Köszönöm. Muchas gracias, Ravela Hamdan, por este discurso tan apasionado, tan desde el corazón, eh, que estoy segura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 Európának az a része, amit mi itt képviselünk az Európai Parlamentben. Készen állunk arra, hogy együttműködjünk, kooperáljunk, hogy eh, el lehessen érni ezeket a célokat. Most folytatjuk a vitát. Tíz percünk van a vitára. 5 percet tudunk szállni a kérdésekre, de előtte még szeretnék üdvözölni néhány hölgyet, a kultúra, a spanyol kultúra és mozi filmszínház világából érkeztek, meglátogatták az Európai Parlamentet, és szeretik volna követni ezt a vitát. Olyan nőkről van szó, akik nagyon aktívak, közvetlenül részt vesznek a társadalom életében, nagyon sok más európai nővel együtt dolgoztak, és követelték a spanyol nők gyermekvállaláshoz való jogát, köszönet ezért a tevékenységükért. Ezt követően megkezdjük a vitát, amire csak 10 perc áll rendelkezésre, ezért tényleg arra kérek mindenkit, hogy nagyon röviden fogalmazzon. Nem tudom elolvasni a neveket a kártyákon, sajnálom, de a, aki itt középen felemelte a kezét, övé a szó. Nem, most kaptam, megkaptam a nevek listáját. Nagyját Alasztál, Palesztinából. أولا مساء الخير عليكم نشكر المنظمين Üdvözlöm az itt jelenlévőket, és köszönöm a szervezőknek ezt a konferenciát. A nemek közötti egyenlőség rendkívül fontos, különösen az arab régiókban, ahol a macsó gondolkodás még mindig nagyon elterjedt. Palesztinából a miniszterasszonyunk Rabiha Hamdan szólalt fel imént. Az alkotmányunk, az a alapjogok kimondják, hogy a jogok és kötelességek szempontjából a nők és a férfiak egyenlőek. Ez a mi alkotmányunkban szereplő alapjog. Aztán, hogyha megnézzük a különböző mondjuk egészségügyre, nyugdíjra és társadalombiztosításra vonatkozó jogszabályokat, akkor is egyenlőek a nők és a férfiak. Az oktatásban is, Palesztinában egyenlőek. Az alsóbb szintű oktatásban, a közép szintű oktatásban, mindazonáltal a munkaerőpiacon csak az aktív részvevők 15%-a nő. Ezt a százalékos arányt javítani kell a nők ö, számára kedvező módon, hiszen az egyenlőség a munkaerőpiacon így nem valósul meg. Gázából érkeztem a palesztin területeken belül is, és a Palesztinát a parlamenti közgyűlésben képviselem ami a demokráciát és az emberi jogokat illeti. Ezzel kapcsolatban fontosnak tartom elmondani, hogy a diszkrimináció elleni küzdelemért felelős szakbizottságban dolgozom, illetve részt veszek a nők egyenlőségért küzdő hálózatban is. A becsületbeli bűncselekményeket most már betiltották. Sikerült megváltoztatni a büntető törvénykönyvet. Ha mondhatom így, akkor ennek a rendelkezésnek az alkalmazása örömteli lenne, de teljes mértékben be kéne tiltani az ilyen jellegű bűncselekményeket a törvényekben. Van egy olyan törvényünk is, amelynek az a feladata, hogy a nők ellen elkövetett erőszak ellen küzdjön. De ez nem elégséges. Az arab övezetekben az egyenlő bánásmód és az egyenlő az esélyek további küzdelmek árán fognak csak megvalósulni. Olyan jogszabályokat kéne elfogadni, amelyek megvédik a nőket az erőszak elől, legyen szó politikai, szociális vagy bármilyen más típusú erőszakról. És ezek a rendelkezések tudnák majd végső soron biztosítani a nők és férfiak egyenlőségét. Hadd szóljak a kisebbségekről is. A, hol vannak a kisebbségek az arab világban? Hol üldözik őket? A parlamentjeinkben lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy megvédjük a kisebbségeket. Legyen szó vallási vagy más típusú kisebbségről. Így tudjuk az emberek egyenlőségét előmozdítani. A jó gyakorlatok, tapasztalatok cseréje az Európai Parlamente segíthet, sokat tanulhatunk tőlük. Köszönöm az Európai Parlamentnek a támogatását, a folyamatos támogatást. Hiszen a demokrácia és az emberi jogok alakulását, a nők és férfiak jogainak alakulását az arab világban szorosan figyelemmel követik. Ez teszi lehetővé számunkra azt, hogy egy valódi újjászületés történjen meg az arab világban. Az arab világ most egy iszlám mozgalom áramlatával küzd, amely visszahúz bennünket nagyon fontos tehát, hogy megvalósuljon a nők és férfiak egyenlősége. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Úgy gondolom, hogy mindannyian tanulhatunk egymástól, mi európai nők is. Nagyon sok tanulnivalónk van annak alapján, ami az önök országában történik, például az önök lelkesedése, harcra készsége. Akik szót kértek, azoknak a nevét fölírtuk, de lesz még egy alkalommal délután a következő szakértői panelt követően lesz lehetőség még a vitára. Most egy négy perces videót szeretnénk bemutatni. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy az Európai parlamentben 30 éves a Nőjogi Bizottság, és ezzel kapcsolatos a videó. Égalité salariale. Fizetések tekintetében egyenlőség, anyasági szabadság vagy a nők erőszak elleni küzdelem. Ezeket a csatákat az Európai Bizottság és az Európai Parlament vívja a 30 évben, ami eddig eltelt, az Nőjogi Bizottság ezen dolgozott és folytatja a csatát. Néhány évtized alatt a nők joga fejlődött, és ez olyan alapító anyáknak köszönhető, mint Simon Weil, az Európai Parlament első ö, női elnöke, illetve Nézzük most meg, hogy a nőkkel mik történtek az utóbbi időben. 60 éves vagyok, és olyan sok minden történt a karrierem alatt. Amikor először elkezdtem dolgozni, meg kellett kérdeznem a főnökömet, hogy fölvehetek-e a munkahelyemre nadrágot. El tudják ezt képez- képzelni? 84 óta a Nőjogi Bizottság az Európai Parlamentben e változtatásban részt vett. Több mint öm, sok év kísérlet után, hogy a nők nehézségére felhívják a figyelmet, végül sikerült megmozdítani a politikai döntéshozókat. Amikor a parlamentbe kerültem, megpróbáltam a lehető leginkább előmozdítani a nők ügyét, hogy lássuk, hogy mennyire nehéz. Még mindig jó okot találnak arra, hogy ne nevezzenek ki fontos pozíciókban nőket. Még a miniszterelnöknek is azt mondtam a Franciaországban, hogy figyeljen oda arra, hogy szisztematikusan kerüljenek nők a szakbizottságokba és az adminisztrióba, adminisztrációba. Haladunk, de csak lassan. Simon Weil 84-ben mondta ki ezeket a, szó, a szavakat a francia elnökség alatt, de 2013-ban sikerült csak a Nőjogi Bizottságnak elérni azt, hogy Nyilvánosan jegyzett részvénytársaságok igazgató tanácsában 40%-os kötelező női arányt írjanak elő. Kvóták önmagukban nem elegendők, hogyha szeretnénk a nőket arra büzdítani, hogy felelősséget vállaljanak például egy igazgató tanácsban, akkor a vállalatok ezért sokat kell, hogy tegyenek. Mentoring programokat kell szervezniük, képzéseket, rugalmas munkaidőt kell biztosítaniuk, és azt a mentalitást bevezetni, hogy igenis elfogadott, hogy egy nő a munkahelyi életét össze tudja egyeztetni a családival. Felelős posztokban nők és férfiak egyenlőtlensége? Még nem értük el a célt. Jean-Claude Juncker bizottságában csak 9 nő van 28 tagból. Ez egy férfi klub és természetesen nagyon sokat jelent számomra, hogyha egy olyan üléstermet látok, ahol az képviselők fele nő, másik fele meg férfi, különböző bőrszínük van, és nagyon fontos, hogy a nőknek hatalmi pozíciók lehessen. A Nőjogi Bizottság tagjai vitákat generálnak. Számos témában nem is történt volna előrelépés, nem is került volna a napirendre, hogyha nem szóltak volna fel. Különösen például a fizikai erőszak a nők ellen ilyen téma. Elég volt ebből. A női jogok általános emberi jogok. Elegünk van abból, hogy mindig azt mondják nekünk, hogy jó, hát ez beletart, hozzátartozik az élete, életetekhez, nem olyan ügy ez. Egyszerűen senkit nem érdekel ez a dolog. Kívülről nézve ez a bizottság olyan hely, ahol a leggyengébbeknek megvédik a jogait. Irene Donádió ismeri ezt a területet, a nők szexuális és reproduktív jogaiért küzd. Az Európai Unióban sem egyenlő, egy, egyenjogúak a nők. Például gondoljunk az ír nők helyzetére, ahol van úgy, hogy nők meghalnak azért, mert az orvosok nem hajlandók őket kezelni, hogyha terhesek. Például gondoljunk Szavita esetére. Iren azt is elmondta nekünk, hogy a nő jog, nők jogait nagyon gyakran másodrangú problémának tekintik. Látjuk, hogy a parlament a Nőjogi Bizottság véleményét nem tartja ugyanolyan, nem, nem kezeli ugyanolyan komolyan, mint mondjuk a Kereskedelmi, vagy a Külügyi Bizottság, vagy a Belső Piaci Bizottság által tárgyalt témákat. A parlament új vezetősége ezt meg kell, hogy változtassa. És hol vannak a férfiak? A Nőjogi Szakbizottságban 35 képviselőből csak kettő férfi. Én feminista vagyok, mert azt gondolom, hogy a nők értékei, a társadalom feminizálása meg kell, hogy valósuljon. De ez mindannyiunkat érint, nem szabad arra gondolni, hogy mi férfiak meg vagyunk támadva. Nem. Mindannyiunk számára fontos, hogy igazságosabb, egyenlőbb ö, társadalmat építsünk. Egyenlőbb társadalom a Nőjogi Bizottság új szakbizottsági elnöke pont ezt próbálja létrehozni. Ez egy nagyon igényes szakbizottság, és ezt fönn fogjuk tartani a mandátum alatt végig. Nagyon jól tudjuk, hogy az európai lakosság 52%-a nő, és nem fogadhatjuk el, hogy az igazságtalanság körülmények között éljünk. Ezeknek a nőknek még nagyon sok munkát kell elvégezniük hogy minden típusú diszkrimináció egy nap majd megszűnjön. Bueno, pues para terminar de, de celebrar. Akkor most eh, lezárjuk ezt a panelt, és eh, ahhoz, hogy lezárjuk, eh, most megünnepeljük a szakbizottság 30 évét, kimegyünk a teremből, eszünk a születésnapi tortából, iszunk egy kávét, és aztán ötkor folytatjuk a munkát itt. Köszönöm a figyelmet!

szerintem is se

Allora, Kedves kollégák, mindenkit megkérek, hogy foglaljon helyet. Folytatjuk a konferencia munkáját. Megkezdjük a hálózatokról szóló panelt. Hálózat és hálózatépítés, a szövetségek megerősítése a nő, női jogalkotókkal, a médiával és a civil társadalom szervezeteivel. Szeretném a svéd meghívottak csoportját üdvözölni. Karáca képviselő hívta meg őket. Ma ünnepelünk, a szakbizottságunk 30. évfordulóját ünnepeljük. Nagyon fontos és érdekes munkát végzünk itt a panel keretében. Itt az európai parlamenti képviselők és az arab országok politikában aktívan résztvevő női képviselői között folyik az eszmecsere. Nagyon fontos, hogy valóban a politikai életben részt vehessenek a nők. Nagyon fontos az együttműködés a média világában dolgozó nőkkel és a civil szervezetekben dolgozó nőkkel. Már is átadom a szót annak a kollégának, aki velem együtt fogja elnökölni a konferenciának ezt a részét, Jeres asszony, a Bahreini Parlament képviselője. Szeretném én is hangsúlyozni, hogy a Women and Child bizottságnak az elnöke a Bahreini parlamentben. Már is átadom önnek a szót. السلام عليكم خواتي الفاضلات نساء المرأة البحر Üdvözlök mindenkit, kedves barátaim! a báhreini nők, az öbölvidéken élő nők, és az egész világban élő nők mellettünk állnak. Nagyon örülök, hogy ma részt vehetek ezen a találkozón, ezen a konferencián, és a társ elnök asszonynak, Máter asszonynak is szeretném mondani, hogy minden elismerésem, hogy megszervezték ezt a találkozót a mai napra. Nagy örömömre szolgál, hogy probléma van, technikai probléma van, tolmácsolási probléma van, de most már jól működik a tolmácsolás, rendben. A saját nevemben és a Bahreini Parlament nevében szeretném elmondani, hogy nagy elismeréssel vártuk ezt a konferenciát, amit az Európai Parlament képviselői szerveztek. A mediterrán vidéken a nők szerepének a alakulása, a nők szerepe a politikai életben, a döntéshozatalban. A Bahreini nép üdvözletét is hozom önöknek, és remélem, hogy ennek a konferenciának a munkája sikeres lesz, és konkrét eredményeket fogunk látni a konferencia, konferenciát követően. Reméljük, hogy minden nőt, a palesztin és minden szír és minden más üldözött nőt is tudunk ösztönözni. Ajánlásokat fogadunk el a konferencián, és reméljük, hogy az egész világon minden nőt fognak szolgálni ezek az ajánlások. Köszönöm szépen, és Máterra asszonynak adom vissza a szót, elnézést, ha rosszul mondtam a nevét, önné a szó. Szeretnék köszöntet mondani a kollégának a kedves szavakért, amivel bevezette a konferencia a harmadik paneljének a munkáját. Az előadók között ül az Európai Parlament elnök helyettese Úrike Lunacek, és már meg is adom neki a szót. Köszönöm. About the only word. Köszönöm. Sukrán, ez az egyetlen arab szót, amit ismerek, olaszul egy kicsit talán jobban tudok. Köszönöm szépen tehát, hogy meghívtak a konferenciára, köszönöm szépen, hogy megszervezték minden nőnek és minden másnak, aki részt vett a szervezésében, és az saját nevemben is mindenkit szeretettel köszönök az, köszöntök az Európai Parlamentben. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, mert amikor nő, politikus nők közötti hálózatépítésről van szó, akkor rögtön arra gondolok, hogy valószínűleg mindenhol, az ellen kell harcolnunk a politikai életben, amit a az öreg fiúk kialakítottak, az öreg, az öreg fiúknak, vagyis a férfiaknak a hálózatát kell megbontanunk. Nőkként ez a legfontosabb feladatunk a politikai életben. Tehát először a rendelkezésemre álló 10 percben azt fogom elmondani, hogy miért vagyok itt, miért végzem a munkámat, miért, mit tartok fontosnak, illetve megválaszolnék néhány nekem feltett kérdést. Eredetileg tolmács voltam, spanyol, spanyol volt a specialitásom, de aztán úgy döntöttem, hogy egyszerűen nem lehet, hogy mindig csak más emberek gondolatai tolmácsolom, anélkül, hogy én is tennék valamit, például a nők diszkriminációja ellen, például a kisebbségek elleni diszkrimináció terén. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy fejlesztési együttműködésben fogok először is részt venni latinamerikai nőkkel, 79-1980 körül kezdtem el dolgozni, Ausztriából származom egyébként, tehát ott, ott a magas alpi vidékeken kezdtem el a civil szervezetekben végzett munkámat. 79-ben tehát feministákkal, más politikai pártok nőtagjaival együttműködve először is a bántalmazott nők és gyerekeik számára menedéket, otthont teremtettem, és már akkor is nagyon nehéz helyzetben voltunk, mert el kellett magyarázni mindenkinek, és elsősorban a politikusoknak, hogy a férfiaknak nem joguk, hogy megverjék sem a gyerekeiket, sem a, a feleségeiket. De végül nagyon aktív ö, hálózatépítéssel és párbeszéddel, többek között a, a katolikus egyházzal és a konzervatív szervezetek nőképviselőivel is sikerült ezt elfogadtatni. Bár nem értettünk egyet mindenben, de egyetlen nagyon fontos kérdésben igen, mégpedig abban, hogy a nők elleni erőszak büntény, ezt nem hagyhatjuk szó nélkül. Tehát ez a hátterem, ugyanakkor egy ideig újságíróként is dolgoztam. És azt láttam, hogy az önök otthonában sem könnyű politikát csinálni, de nálunk sem mindig. Például én voltam az első olyan osztrák politikus, aki nyíltan vállalta, hogy leszbikus. Én úgy gondoltam, hogy ez Hát, minden, a világ minden részén megtörténik, és mindenkinek joga van hozzá, és úgy gondoltam, hogy ezért fontos, hogy én ezt nyíltan felvállaljam. Tudom, hogy vannak önök között talán olyanok, akik ezt nehezen fogadják el, vagy egyenesen elítélik, de én úgy gondolom, hogy ez elsősorban azon múlik, hogy valaki mennyire erős. Ha egy erős nő, aki képes a saját életét olyan módon élni, amelyet legjobbnak tart, ő maga, akkor nem fél ezt sem felvállalni. Ezzel kapcsolatos a nők gazdasági függetlensége is. Még ott is, ahol én föl, fölnőttem, anyám generációja még úgy nőtt föl, hogy neki nem engedték meg, hogy elköltözzön otthonról, nem engedték volna neki meg, hogy elköltözzen otthonról, ha összeveszett az apámtól, vagy el akar válni, az apámmal, vagy el akar tőle válni, ha csak az apám nem adott volna neki rá engedélyt. Tehát tulajdonképpen csak a 70-es években jött el az az idő, amikor az asszonyok, a nők saját maguk döntették el, hogy hogy kívánnak és hol kívánnak élni. A gazdasági függetlenség tehát nagyon fontos feltétele annak, hogy az ember a család, a családi életet is teljes mértékben kiélhesse, ugyanakkor munkahelyi tevékenységeket is folytasson. Ez azt jelenti, hogyha valaki saját gazdasági függetlenséget teremt, akkor már nem függ a férjétől. És ez a feltétel annak is, hogy egy nő politikus legyen. Hiszen hogy tudnánk a politikában részt venni, anélkül, hogy közben úgymond erőt kapunk a minket körülvevő és minket támogató emberektől, akár természetesen a férjünktől is, és lehetőséget kapunk, és képesek vagyunk arra, hogy a politikai életben szerepet vállalhassunk. A nők jogai és a nők jogainak megsértésével kapcsolatos gondolok már 19 éve írásba is foglaltattak a pekingi cselekvési platformon, és azt kell, hogy mondjuk, hogy még mindig nem látjuk ennek a gyakorlati megvalósulását. A nők elleni eh, diszkrimináció nagyon sok országban nem valósul meg, és nem csak a fejlődő országokban, hanem nagyon sok fejlett ipari országban sem. De térjünk vissza a hálózatépítéshez. Nálunk <clears throat> Ausztriában van egy olyan példa, amit nagyon szívesen emlegetek, hiszen a politika nem csak jogszabályokból áll. Természetesen a jogszabályok rendkívül fontosak, de a jelképek ugyanolyan fontosak, és a lehetőségek is. Két-három évvel ezelőtt Ausztriában volt egy vita a nemzeti himnuszunkról. Nem tudom, talán 25-ben írták. Nő írta amúgy, de minden esetre a himnusz szövege a nemzet nagy fiaira fiairól szól, tehát van egy ilyen kifejezés a himnuszban, hogy az ország nagy fiai, stb. stb. És a nők elkezdtek ezzel ellen tiltakozni, hiszen az országnak nem csak fiai vannak, hanem lányai is. Gondolják, bele, gondolják el, egyszerűen hihetetlen ellenkezés tört ki, amikor valaki megemlítette, hogy ennek a himnusznak a szövegét meg kellene változtatni. De nagyon sok nő egyesült erővel követelte, hogy igenis meg kell változtatni, nem is szélsőségesek ráadásul, mert úgy gondolták, hogy ha a nőket is láthatni akarjuk a társadalomban, akkor ehhez ez is szükséges, és sikerült is. Kis dolog, de nagyon fontos. Az a fontos, hogy a nyelvben is, és például egy himnusz szövegében is kifejezzük a nők jelenlétét. Az, hogy a nő nem és a hím nem használata kiegyensúlyozott legyen. Persze az angolban ez nem olyan nehéz, de például Franciában és Németben, ahol a főneveknek is vannak, van neme, ott erre is oda kell figyelni. És ez egy olyan tényező, amelyel kapcsolatban együtt tudunk működni. Aztán a kvóták. Nem tudom, hogy önöknél a politikai pártoknak mi a véleménye. Én egy zöld párt tagja vagyunk, vagyok, és amióta megalakultunk, illetve majdnem azóta, tehát a 90-es évek óta kvótáink vannak. Még egy zöld pártban is. Anélkül mi sem tudnánk létezni. És én úgy gondolom, hogy a kvóták kötelező vétételét össze kellene, hogy kö, össze kellene, hogy kössük még a finanszírozással is, tehát hogy annak attól függően kaphasson egy párt pártfinanszírozást, hogy megvalósítja a kvóták feltételeit. Tudom, hogy nagyon sok nő arra gondol, hogy nem akarja, hogy alibiként használják föl egy pártban annak érdekében, hogy csak kitöltsék a kvótát de gondoljunk bele, hogy a politikai pártokban hány, hány férfinak van csak azért pozíciója, mert férfi, és nem feltétlenül azért, mert jó politikus. Mert a férfiak ugye a bizonyos öreg fiúk hálózata, amire az előbb utaltam, annak azon belül gyakran egymásnak tesznek szívességet és szereznek állásokat. Tudjuk, hogy minden nő sok minden dolog érdekében harcol a saját életében, magánéletében és a politika terén is. És nagyon sokat tud mindenki személyesen is tanulni, és hajlandók is vagyunk tanulni, hajlandók vagyunk elfogadni, hogy még nem tudunk mindent, nem vagyunk mindenre képesek. Ezért én úgy gondolom fontos átgondolni a kvótát, és, kvótát, és fontos, hogy erről <clears throat> párbeszédet folytassunk. Ebben a parlamentben az utóbbi ciklusban a parlament elnökségének munkája is koncentrált a különbözőségre, illetve a nemek közötti egyenlőségére. Tehát arra, hogy a parlament struktúráin belül mennyire kiegyensúlyozott a nemek képviselete. És hát láttuk, hogy minél magasabb szintet nézünk, annál kevesebb a nő. Ezért nekünk is az a feladatunk, hogy pártokon átnyúló jelleggel ezt, ezen a helyzeten javítsunk. És a férfiak körében is szerezzünk ehhez szövetségeseket. Nem sokára be kell fejeznem, de azért még a médiákkal tartott kapcsolatról hadd szóljak egy-két szót. Biztosan Mindenki tapasztalta már azt, hogy egy interjú vagy egy nyilvános vita során, amikor az embert elkapják az érzelmei, mérges, mert ugye az erőszakról van szó, vagy, vagy bármiről, ami éppen az adott országban történik, akkor mindig van egy újságíró, vagy riporter, vagy valaki, aki azt mondja, hogy ó, ez csak egy hisztis nő. Hogyha egy férfi tör ki ugyanilyen módon, akkor őt elkötelezettnek tartják a nőket hisztisnek. És öm, ez sem elfogadható. És nem is mondhatjuk azt sem, hogy a nők nem reagálhatnak érzelmi alapon. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy az újságíróinkat kell kiókosítani arról, hogy igazságos dolog-e a nőket másképpen megítélni, mint a férfiakat. Vagy például, hogyha egy nő nagyon szigorú, vagy nagyon keményen nyilatkozik egy témában, akkor az, a bélyegzik meg, hogy nem, nem elég nőies, hogy nem elég feminin a viselkedése. Persze, hogyha egy férfi teszi ugyanezt, hogyha ő nyilatkozik, és kemény, és, és határozott, akkor azt mondják, hogy persze, mert erős és határozott férfi. Egy nő is lehet ugyanúgy erős és határozott. Ezeken a kis dolgokon eh, nagyon fontos változtatni, mégpedig úgy, hogy mindenki egyetért ebben, pártállástól függetlenül. Úgy gondolom, hogy ebben a teremben nagyon sokan egyet tudnánk érteni egy csomó kérdésben, hogy például a vállalatok mennyi adót fizessenek. Aztán van egy csomó olyan kérdés, amiben nem értenénk egyet. De fontos annak biztosítása, hogy támogassuk egymást. Még akkor is, hogyha ez azt jelenti, hogy időnként versenyhelyzetbe kerülünk egymással. Az a baj, hogy ez számunkra nem mindig könnyű, nem szeretünk versengeni egymással, de ezt is meg kell tanulnunk. És végül hadd fejezzem be azzal, hogy én sportoltam, és sportolok most is, sokta, szoktam úszni, röplabdázni. Nagyon szeretem a, sport, a csapatsportokat, és én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a lányokat arra szorítsuk, arra ösztönözzük, hogy hogy kosarazzanak, csapatsportokat játszanak, akár focizzanak is, mert akkor hozzászoknak, hogy van egy csapat, van egy közös cél, és meg, meg tudják szokni, hogy még hogyha esetleg a csapattársaikat nem is szeretik személyesen, mégis kénytelenek közös cél érdekében dolgozni. Ezt aztán tovább tudják adni lányaiknak, lányunokáiknak, és így tud változni a hozzáállás. Remélem, hogy ez a konferencia továbbra is koncentrál majd a nők képessétételére az Európai Parlament és a mediterrán országok parlamente sikeres együttműködést fog folytatni, és együttes erővel jobbá teheti majd a világot. Köszönöm. Thank you, Madame Lunacek. Köszönöm, Lunacek asszony. Lunacek Szeretnék köszönetet mondani még egyszer Cseka asszony, köszönöm a prezentációját, és köszönöm, hogy megosztotta velünk a tapasztalatát, a lelkesedését. Köszönjük, hogy ösztönöz minket azért, hogy dolgozunk egy igazságos, igazságosabb és egyenjogúsággal jellemezhető jövőért. Mindjárt, mindannyian szolidárisak vagyunk egymással, és közösen meg tudjuk valósítani az elképzeléseinket. Most uh, Rula Elfára asszony kapja meg a szót, a Jordán parlament képviselője. A könyörületes és irgalmas Allah nevében szeretnék köszönetet mondani az ENSZ nők egységének és az Európai Bizottságnak, valamint az Európai Parlamentnek a támogatásukért. Folyamatos, megszakítatlan támogatásukért az emberi jogok területén. Ennek köszönhetően találkozhatunk itt ma e konferencia keretein belül nagyon magas minőségű munkát végzünk. Egy óriási félreértés terjedt el a világban, de különösen a muzulmán világban, amely a rengeteg pusztítást, az iszlám nevében elkövetett pusztítást próbálja igazolni. De az iszlám nem felelős ezért a rengeteg üldözésért, amelynek a nők is áldozatai. És az iszlám, a vallásunk nem igazolhatja ezeket a cselekvéseket. Profétánk és Aliben is azt mondta, hogy a nők, minden nő, különösen az arab világban élő nők, akik rossz körülmények között élnek, meg kell védeni az ő jogaikat, az emberi jogokat, a nők, jogaik, nők jogait, politikai és kulturális ö, képviseletet kell biztosítani nekik. Fegyveres konfliktusok világában élünk, és ebben a környezetben kell megvédeni ezt az alapvető jogot, ami az élethez való jog, a túléléshez való jog. Nem menthetjük meg őket abból a helyzetből, amelyben találják magukat. De a kitartó munkánk révén meg tudjuk mutatni nekik, hogy találhatnák magukat jobb helyzetben akkor, hogyha kéz a kézben együtt működünk és együtt dolgozunk az érdekeikért. Egy olyan világ jött létre, amelyben férfiak és nők vannak. Mindannyiunknak egyelőnek kellene lennie. Ez kell, hogy legyen az alapelv. Az önök, önök között bizonyára nagyon sok vallásos ember van. Ismét a profétát szeretném idézni. A nem arabok felé is könyörületességgel kell fordulnunk a próféta mellett egy másik nagyon fontos személyiség is kimondta, egy vallási vezető, hogy az emberek két kategóriára oszlanak. Az iszlám testvériség körébe tartozókra és a többiekre, de az összes nép egyenlő, akik megteremtettek, azok mindegyelőek, függetlenül attól, hogy milyen színű a bőrük, milyen szociális, társadalmi különbségek vannak közöttük, vagy milyen vallásúak. Ez nem nyugati érték. Nem egy importált nyugati érték, hanem egy iszlám érték, egy ősi iszlám érték, amelyet az összes arab társadalomban gyakorolunk az első iszlám társadalom is erre alapult. Sajnálatos módon megfordították ezt az alapértéket. Ezt az értéket gyűlöletre fordították. Bármilyen a kultúránk, bármilyen a rasszunk, vagy a származásunk, ez egy egyetemes üzenet. A mi szolidaritásunk révén jöhet létre az egyenlőség, csak akkor jöhet létre, hogyha egymást őszintén elismerjük. A hálózatépítés a témája most ennek a délutáni panelbeszélgetésnek. Én most nem tudok csak szomorú nem fogok olyan szomorú történeteket elmesélni, mint amiket délelőtt hallottunk. Inkább egy sikertörténetről szeretnék beszámolni Jordániában. Az Euró- a parlamenti képviselők egy újdonságot vezettek be. Ez az arab parlamentek világában teljesen újdonságnak számít. A Jordán parlamenti képviselőknek van egy külön gyűlése Amilyen a szülő, olyan a gyermek. Arabul azt mondják, hogy a gyümölcs nem esik messze a fájától, vagy az alma, mert mindig szükség van az ágra. És éppen azért ismerte el az, a Jordán parlament azt, hogy a nőknek nagyon fontos értéke, hogy erős, intim, hiteles kapcsolatokat tudnak kiépíteni a barátaik között, a rokonaik között, a nagy családban és a szomszédaikkal. És minden ebben a kapcsolatrendszerben fejlődhet csak. A jordán képviselők rájöttek arra, hogy nekik nagyon fontos, hogy ne legyenek messze a saját környezetüktől. Az alma ne essen messze a fájáról, fájától. Az alma jelenti a kapcsolatot a gyökerek és az ágak között. Az arab Jordán parlamenti képviselőnők gyűlésének ez a motója. Most már 18 jordániai parlamenti képviselő, női képviselő gyűlik össze rendszeresen. 2003 óta, mióta kvótát vezettek be, óriási mértékben növekedett a női képviselők száma. 4, 12, 15, majd most már 18 a számunk a parlamentben. Azoknak, akiknek sikerült az országos listáról bejutni, kiegészülnek a regionális listákon szereplőkkel, és ez mind a kvótáknak köszönhető. Így tudtuk ezt az új projektet felépíteni, és a civil társadalom ö, működése is segített abban, hogy felléphessünk az emberi jogok mellett. Különböző nőszervezetek, nőszövetségek, családvédő szervezetek, intézmények együtt küzdöttek azért, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartsák. Azon túl is, hogy a médiával nagyon jó kapcsolatokat sikerült kiépítenünk. A média és a Jordán Újságíró Szövetség és a szakszervezetek együttműködnek, de most már meghallgatnak bennünket is, és mindez a jordániai nők erőfeszítésének az eredménye. Annak az eredménye, hogy pozitív kapcsolatot tudtunk kiépíteni a társadalom minden rétegével. Így sikerült létrehozni ezt a női szövetséget. Az első konferenciánk, amelynek során létrehoztuk ezt a szövetséget, óriási média keresztűzbe került. Megtámadtak bennünket a médiában. Azt kérdezték, hogy de hát mi is lehet az célja az önök szövetségének. Kik finanszíroznak egy ilyet? Csak nem a nyugatiak. Ha külföldiek finanszírozzák magukat, akkor mi a céljuk? le akarják pusztítani a társadalmi és családi struktúrát, a, azt a szövetet, ami összetartja a jordániai társadalmat? Ezért dolgoznak? A nyugat meghosszabbított karjai maguk? Így kezdődött a munkánk, egy ilyen nagyon negatív környezetben. De megpróbáltuk megmagyarázni azt, hogy az értékeinket, a nők védelmének az értékét nem nyugatról importáltuk, hanem ezek a saját társadalmunk, arab társadalmaink, muzulmán társadalmaink alapértékei. Hogyha a jordániai nő, vagy a parlamenti képviselőnő szarkazmussal és iróniával találkozik, amikor kvótákról beszél, az szomorú. A kvótákat úgy gondolták, hogy ez csak a gyenge nők védelmére szolgál, akik amúgy nem tudják megvédeni magukat, vagy vidéki nők támogatására van szükség. Igen, szükség van az ő képviseletükre, mert ez nem valósult meg magától támogatást kellene nyújtani ezeknek a nőknek, de ez a pénz, amit erre, külden, erre költenek, csak a tortának egy nagyon-nagyon picike szelete. Tízszázalékos a kvóta a parlamenti ülések, parlamenti helyek tekintetében a férfiak mentalitásában kellett változtatást elérnünk. Ezen az úton indultunk el. Valami nagy lelkűt szerettünk volna ajánlani. Nem akartunk gyenge nőknek tűnni, akik egy picike ajándékért könyörögnek. Nagyra törőbb terveink voltak, az volt a célunk, hogy a jordániai parlamenti képviselők fórumát hozzuk létre, és megbizonyosodjunk arról, hogy jogunk legyen a paritáshoz a parlamentben és a kormányban is. Ezért küzdünk. Mert hogyha ez meg, ha valaki bekerül a parlamentbe, akkor felmerülhet a kvóták kérdése ismét. Megerősíthetjük ezzel a helyzetünket. A kormányban egy szemnő van, és megfogalmaztunk egy követelményt. Azt követeljük, hogy a kormányban a miniszterek 30%-a nő legyen, illetve a szenátusban is. Mi volt ennek az eredménye? Hát nagy lelkűen 10%-ot ajánlottak nekünk. Három miniszter 30-ból. A 30% helyett. Kedves barátaim, hogyha az 50%-at akarjuk elérni, akkor mennyit kell, hogy követeljünk? 100%-ot? Ha 100%-ot követelünk, akkor talán megkapjuk az 50-et? Na jó, nagyon gyorsan. Még annyit szeretnék elmondani, hogy a Jordán Parlamenti Képviselői Fórum sikeres volt nagyon fontos női és emberi jogokat tiszteletben tartó jogszabályok elfogadásának az előmozdításában. Például a büntetőjogban most már szankcionálják a nem erőszakot, és módosításokat iktattak be, ami például nem menti fel az erőszaktevőt, hogyha feleségül veszi az áldozatot a nők kártérítést kérhetnek. Rengeteg kérdés merült fel, amelyekkel kapcsolatban óriási erőfeszítésekkel küzdöttünk a fórumban. Ugyanolyan munkáért egyenlő fizetést követelünk. Vannak olyan ágazatok, ahol a nők nem is dolgozhatnak bizonyos óra után bizonyos napszakban ki sem mehetnek a munkahelyükre férfi kísérő nélkül. Tehát szakbizottságban, elnöki pozícióban és jelentéstevőként is szeretnénk látni nőket. Ez lesz a következő feladat, amit el akarunk érni. A parlamentben sikerült a munkánk révén elérni azt, hogy a médiába is bekerüljön a munkánk eredménye. Sajnálatos módon még mindig vannak akadályok. Gyorsak lesznek, mert rövid az időm. Az első akadály. A társasági jog Jordániában megakadályozza azt, hogy kiaknázzuk azt a potenciált, ami a nőkben rejlhetne hogyha a társadalom hagyná őket érvényesülni. Ami a kultúrát, ami a személyes kultúrát illeti, nem ösztönzik Az, hogy a pártok női jelölteket állítsanak. Egyéni jelöltként indulnak gyakran a nőt. Nagyon érvényesül még mindig a macsó kultúra a jordániai nép, amely annó elítélte a kvótákat, most azt akarja, hogy több nő kerüljön döntéshozatalba. Miért? Azért, mert a Jordán parlamentnek sikerült az aggájait, az álmait megvalósítani a kormány akaratával szemben is sikerült például a végrehajtó hatalom korrupcióját felfednünk, és ezt a parlamenti képviselő nők érték el. Nekik volt ö, alkalmuk arra, hogy a közérdekei helyett a saját érdeküket szem előtt tartó tisztviselőket és képviselőket ö, leleplezzék. Most pedig szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek és bizottságnak. Azért vagyunk itt most, ma, mert mi vagyunk a legtökéletesebb csoport arra, hogy az arab-európai hálózatot megalapítsuk a nők jogainak védelme érdekében. Itt vagyunk együtt, fogjunk össze nővéreim, és próbáljuk meg a nők tavaszát kiterjeszteni az egész világra. Köszönöm. Elnézést kérek, szeretnék mondani valamit, nem mondtam el az elején, hogy 10 perc van a felszólalóknak, az előadóknak, hogy elmondják a mondani valójukat, hiszen utána még időt kell föntartanunk a vitára is. Minden előadónak 10 perce van. نشكر الدكتورة رولا على مداخلتها الرائعة Szeretnék köszönetet mondani az előadásért Rula asszonynak. Kiváló előadást tartott, és eh, reméljük, hogy ez nagyon eh, ösztönző lesz a parlamenti képviselőnők számára, és reméljük, hogy sikerül elérjenek a 30-nál, már, 30 magasabb százalékos képviseletet is. Fatima Gárbi asszony a következő, Tunéziából az arab parlament tagja. Szeretnék köszönetet mondani, szeretném megköszönni a szervezőknek, hogy lehetővé tették, hogy itt találkozzunk, hogy eszmét cseréljünk az európai parlamenti képviselőkkel. a vallás, az iszlám vallás, az az egyenjogúságnak a vallása. A nők és a férfiak egyenjogúak a vallás szerint, a vallás szellemében. Tunéziában mi követjük az iszlám toleranciáját, a szólásszabadságot, a gondolatszabadságát. A jogalkotók a sárja alapján hozzák a jogokat, a jogszabályokat, és nagyon fejlett, modern megközelítésben értelmezik az iszlámot, ezt tükrözi az alkotmány is. Fatma Rábinak szeretnék köszönetet mondani, hiszen abban a megbecsülésben részesültem, hogy részt vehettem az alkotmány, a tunéziai alkotmány szerkesztésében. A civil társadalom, a média, részvételével, az ellenzéki pártok részvételével és a nemzetközi közösség nyomon követés, követésével készült ez az alkotmány. Az Európa Tanács és más nemzetközi szervezetek is segítséget nyújtottak számunkra, hogy elkészítsük az új alkotmányt. Ez egy jelentős munka, nem csak a szakbizottság keretei között jelentett ez fontos munkát, hanem az is fontosnak tartjuk, hogy a civil társadalom is nyomon követte a munkát. Nem volt könnyű, nem volt könnyű a tunéziai helyzet miatt sem. Mindannyian tudják, hogy Tunéziában forradalom volt, az emberek meg akarták változtatni a politikai helyzetet, a szociális helyzetet és a gazdasági helyzetet. A nép nem akarta, hogy törvényeket erősítsenek, erőltessenek rájuk. A forradalom a média ellen is felzendült, hiszen a médiát az állami hatóságok tartották a kezükben mindez, amit a Tunéziából hallunk, amit Dinéziáról hallunk a média szűrésén keresztül, vagyis az államhatóságok szűrésén keresztül jutott el a külvilághoz. A parlamentben nincs ellenzék, nincs valós ellenzék. Azt mondhatjuk, hogy az összes arab országra, a szomszédos országokra is igaz, hogy ez a helyzet vannak olyan országok, ahol demokratikus jellegű az államfelépítés, de a valóságban ez nem így van. Minden országban szükség van a reformokra. Ahogy mondtam, a tunéziai tapasztalatunk nem mindig örömteli volt, és nem csak örömteli események kísérték ezt. A civil társadalom nem mindig tudott részt venni, vannak mozgalmak, retrográd mozgalmak is, reformellenes mozgalmak, amelyek azt kívántak elérni, hogy visszalépjünk. Az ezen mozgalmak szerint az iszlám azt mondja, hogy a nők maradjanak otthon, hagyományos szerepet játszanak. Én úgy gondolom, hogy az iszlám valós szellemétől ez nagyon távoli. Az iszlám a tolerancia vallása. Az alkotmányos gyűlésben egy iszlám párt van jelen, az Alada párt, és azt kívántak elérni, hogy az alkotmányban legyen egy olyan mondat, egy olyan mondat szerepel, hogy a nő kiegészíti a férfit. Ez az 1956-os alkotmányban szerepelt. A Tunéziában nincs sok nejűség, a nők a férj engedélye nélkül utazhatnak, a férfinek nincsenek jogosultságai a feleségen. Minden szerepel az alkotmányban is, az 57-es alkotmányban is. De ezek az előrelépések és ezek az eredmények veszélybe kerültek, hiszen ha bevezettük volna ezt a mondatot, amit a párt kívánt, hogy a nő kiegészíti a férfit, akkor veszélybe kerültek volna ezek a vívmányok. A szociáltársadalomban is fenyegetettségben élnek a nők. Kisebbségben voltunk az alkotmányozó gyűlésben, és megpróbáltuk elérni, hogy ez ne következhessen be, kivonultak az utcára a nők, tüntetést szerveztek, és felléptek az ellen, hogy az alkotmányba bekerülhessen ez a mondat, hogy a nő a férfi egészíti ki. Sajnálatos, hogy torszkép alakul ki Tunéziáról. Valójában a nők és a férfiak egyenjogúak Tunéziában, a civil társadalomban is nagyon fontos szerepet játszanak a nők. Így közösen tudtunk nyomást gyakorolni az NLADA pártra, és így az új alkotmányunk 46-os cikke nem tartalmazza ezt a mondatot, azt tartalmazza, hogy az állam meg kell, hogy erősítse a nők jogait. Az alkotmány azt is tartalmazza, hogy a állam egyenjogúságot kell, hogy biztosítson a nők számára az állam kötelezettsége a nők egyenjogúságának a biztosítása. Ezt a mondatot végül is a nem sikerült bevennünk az alkotmányba, mert nagyon nagy ellenállásba ütköztünk az említett párt részéről, és a többség nem fogadta el. Ezért ez a mondat nem tudott bekerülni az új alkotmányba. jogalkotási tekintetben sajnálatos, hogy eh, nincs lehetőség népi kezdeményezésre. Nem, a lakosság nem kezdeményezhet jogszabályváltoztatást például. A civil társadalom részéről volt egy javaslat a nők elleni erőszak kriminalizálásával kapcsolatosan. A a nők szolgálatában és a nők érdekében kívántunk dolgozni az új alkotmány előkészítésében, és ezért szeretük volna, hogy legyen egy olyan jogszabály, amely szabályozza a nők és a férfiak közötti kapcsolatot. nem akarunk távol állni a néptől, a nép választott meg minket, folyamatos kapcsolatban kívánunk állni a néppel, és választ kívánunk adni az elvárásokra. Úgy gondolom, hogy mindez fontos tapasztalat számunkra, és egy hosszú idő elteltével az államhatóság és a név között törés szakadás következett be megpróbáltuk megnyitni az ajtókat, megpróbáltuk az összes problémát megoldani. 2006-ot követően már van egy viselkedési kódexünk, amit nemzetközi parlamenti képviselők javaslatai alapján alakítottunk ki, és ez lehetővé teszi, hogy jó szolgálatot tegyünk képviselőként. így vált lehetővé, hogy az új alkotmány elkészülhessen. Az alkotmány szövegezésében aktívan részt tudtunk venni. Az alkotmányügyi szakbizottság tagjaiként Tudtunk szervezni találkozókat az állampolgárokkal, azért, hogy megértsük az elvárásaikat, és ezt nagyon pozitívnak tartjuk. A civil társadalom is képviseletet kapott az alkotmány előkészítő szakbizottságban. jelenleg Tunéziában nagyon sok átalakítás van folyamatban, nagyon sok területen nehézségekbe ütközünk, és az elért vívmányok megtartása is sokszor nehéz. Extrém módon kizsákmányolják és kihasználják a nőket az arab világban. Vannak olyan szándékok a mai napig is az egész világon, ahol szolgasorba akarják sodorni a nőket, a gyermekeket, a fiatal lányokat. Ezek ellen a próbálkozások ellen mindenképpen határozottan föl kell, hogy lépjünk. Még nagyon sok munka áll előttünk, de most már vannak olyan szövetségek, vannak olyan csoportok, amelyek külföldről kapnak finanszírozást, olyan mozgalmak, olyan szövetségek ezek, amelyek fenyegetést jelentenek az összes arab ország számára, a Mágreb területén, Algériában, az egész arab világban, a közel-keleti országokban. Próbálják megosztani az arab világot, próbálják tönkretenni, lerombolni az arab világ egységességét, de nekünk nőként tudatában kell lennünk ennek a ténynek, és meg kell próbálnunk felhívni a figyelmet a lakosság körében. Biztosítanunk kell, hogy meg tudjuk tartani az arab nemzetek egységességét. Szeretném megköszönni a figyelmet, és szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, valamint a Femszakbizottságnak a mai találkozó szervezésért. Mamogli kollégának köszönetet mondok, és most megnyitom a vita lehetőségét. Megadom a szót azoknak a kollégáknak, akik szót kértek. Sajnos le kellett, hogy zárjuk a felszólalák listáját, mert nincs elég időnk. De szeretném az összes kollégát biztosítani arról, hogy aki ma nem kap szót, holnap folytatjuk az ülést és holnap is lesz lehetőség a felszólalásra 4.12-kor. A konferencia holnap is folytatódik, a konferencia témájában holnap is föl lehet szólalni, és elnézést, ha ma nem tud mindenki szót kapni. Koratsa Bildasszonyi a szó. Eh, eh, Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Nagyon meghatott kollégáim, Rula és Fatima kollégáim hozzászólása. A az arab országokkal, az arab félszigettel foglalkozó küldöttséggel mm, dolgoztam a parlamentben, és ezért tudom, hogy mennyire fontos, hogy egyesítsük az erőinket, hogyha a nők helyzetén javítani akarunk. Egy héttel ezelőtt Londonban egy globális konferencián vettem részt, és ott is fantasztikus emberekkel találkoztam. Nagyon gyakran nem is tudjuk, hogy milyen fantasztikus nők vesznek részt a politikai életben, és harcolnak hazájukban a jobb lehetőségekkel. És arról nem is beszélve, hogy konfliktusok, háborúk dúlnak, hogy menekültek, ezrei vannak az országokban, úgyhogy ez még csak miért, miért nagyobb, nagyobb értéket ad az önök munkájának. Gyakran ugye félreértjük a, egymást, hiszen van, aki azt mondja, hogy Európában tökéletes modellje van a demokráciának és a nők bevonásának, és szeretnénk ezt az arab országokra rákényszeríteni. Biztos van sok olyan ember, aki ezt így gondolja. Amikor idejöttem, szándékom az volt, hogy egymás megértését elérjük, hogy egymástól tanuljunk és ezért most azt is megemlíteném, hogy bizony a vallási kérdéseket is kihasználják arra, hogy elnyomják a nőket bizonyos országokban, és az Európai Parlament, valamint a bizottság köreiben végzett munkám nagyon sokszor pontosan arról szól, hogy a vallás, a kultúra, és a hagyomány soha ne váljon a nőket elnyomó eszközé. Természetesen különböző kultúrákban élünk, mások a hagyományaink, de az ENSZ emberi jogi kartája, az alapjogi kartája ugyanúgy vonatkozik mindannyiunkra. Úgy gondolom, hogy a lányok iskolába járásra való lehetősége, oktatáshoz való hozzáférése, a nők elleni erőszak kérdése, ez mind nagyon-nagyon fontos kérdés. Én svéd politikus vagyok, ott a parlament felét teszik ki a nők, sok mindent elértünk, de még mindig nincs például a bérek között meg az egyenlőség és más olyan problémákkal is küzdünk, amely sok más országban is megjelenik, például a nők ellen elkövetett családon belüli erőszak. Lehet, hogy nem olyan mértékben fordul ez elő, mint más országokban, de ettől függetlenül ismerjük ezeket a problémákat, és ezért nagyon fontos, hogy egyesítsük erőinket és párbeszédet folytassunk ezekről a témákról. Nagyon fontos, hogy támogassuk egymást, mert minket kívülről senki nem támogat. De talán a közös célokra kellene inkább koncentrálnunk, mint hogy ö, azzal vádoljuk meg egymást, hogy valaki valakire valamit rá akar kényszeríteni. Nem tudom, hogy hogy lehetne ezt ügyesebben megmagyarázni, de remélem, hogy megértik, amit, akar, a, amit mondani szerettem volna. Nagyon sokszor sztereotípiákról, hozzáállásokról van szó, amelyeket meg kell változtatnunk, nem csak az Európán kívüli országokban, hanem Európán belül is. Hogyha ezeket a kulturális változtatásokat nem tesszük meg, hiába vannak jogszabályaink, azok a valóságban nem fognak megvalósulni. Tehát csak akkor valósulnak meg ezek a gyakorlatban, hogyha a kultúra megváltozik. Ezért én is nagyon nagy szeretettel várom az együttműködést az önök országából érkezett fantasztikus nőkkel. Köszönöm. Maria. Köszönöm, Anna Maria. Grazie, Anna Maria. Adesso... Köszönöm. Al Gamaleldin asszonyja szó elnézést, a rosszul szóval ejtettem ki a nevét. يعني عنوان الجلسة دي طبعا بحييكم في البداية Mindannyiukat üdvözlöm. Akik felszólaltak ebben a panelben. Ennek az ülésnek a célja az, hogy arról beszéljünk, hogy hogyan lehet hálózatokat építeni, és ezeket használni. Szerintem ez nagyon fontos kapcsolatban van a médiával, illetve a média és az, a parlamenti képviselő kapcsolata is nagyon lényeges. Hogyan tudjuk a nők érdekében végzett munkánkat a társadalomban megismertetni a médián keresztül. A média hogyan tükrözi a nők ügyét, a nők szerepét, a nők részvételét a politikában, illetve a jelenlétét a különböző parlamentekben? hogyha van szövetség a parlamenti képviselők és a média között, akkor ez szolgálhatja a nők érdekét. A jordániai képviselőasszony valószínűleg egyetért azzal a tapasztalatommal, hogy a média a parlamenti képviselő nőket nagyon kevéssé értékeli. Például egy nagyon fárasztó ülés során, vagy ülés után azt látjuk a következő napi újságokban, hogy a nők hát nem bírják a strapát, mert nagyon fáradtnak tűnnek. Nagyon különleges módon számol be a média a női parlamenti képviselők tevékenységéről. Nagyon különös ez a mód. Úgyhogy fontos lenne, hogy a parlamenti képviselők, illetve a média között szövetség alakuljon ki. A parlamenti képviselő nőknek ki kell egyezniük a médiával, hogy a média a pozitív példákat is kiemelje a nők munkájából, amit a parlamentben végeznek. A társadalom, civil társadalom szerepe is nagyon lényeges. E három elem, a parlamenti képviselőnők, a média és a civil társadalom szervezetei kell, hogy megtalálják a közös hangot az arab társadalmokon belül. Példaként meg tudom említeni Egyiptomot, ahol a civil szervezetek nagyon fontos szerepet játszottak, és kihasználták azt a politikai szerepet, amit ezek a civil társadalom, a civil szervezetek játszottak. Talán nem értek százszerzalékig egyet. A Jordán képviselő asszonyjal, aki azt mondta, hogy ezek a szervezetek, ezek a civil szervezetek nem játszanak politikai szerepet. Szerintem kell, hogy legyen a civil társadalom szervezetei, a média és a parlament képviselők között interakció, hiszen így tudják szolgálni a társadalmat általánosságban. A civil társadalmi szervezetek hozzájárultak ahhoz, hogy a nők részt tudnak venni a politikában, és ez független volt attól, hogy milyen politikai családhoz tartoznak. Nagyon hatékony volt a segítségük, és éppen ezért üdvözlöm, hogy ennek a mai panelbeszélgetésnek a hálózatok a témája, illetve a civil társadalom megszervezése. Köszönöm a figyelmet. Most pedig Elnúisi asszonynak adom meg a szót. tiszteletemet szeretném kifejezni az előttem szólók irányába. Elnézést kérek. Azt mondja a kollégánk, hogy nagyon jó lenne, hogyha elmondanák, hogy melyik országból jönnek. Á, nincsen, nincsen tolmácsolás. Aj, aj. Tehát azt szeretném kérni önöktől, hogy mondják el, hogy melyik országból érkeztek. Én az egyiptomi arab köztársaság arab liberális pártjának a képviselője vagyok. Már két terminust végig szolgáltam parlamenti képviselőként. A hálózatépítés nagyon fontos téma. Mint parlamenti képviselő, a civil társadalom gyermeke vagyok, a civil társadalomból indultam el, és így váltam politikussá. Nagyon lényegesnek tartom, hogy beruházzunk megfelelő módon a hálózatépítésbe. Az egyiptomi nők olyan jogalkotás tervezetet, olyan törvényt követeltek, amely lehetővé teszi az egyiptomi nőknek, akik külföldiek nőkkel házasodnak, hogy a gyermekeik egyiptomi állampolgárok lehessenek. A civil szervezetek segítettek a nőknek ebben az erőfeszítésben, és a nőknek végül sikerült elérniük a céljukat. A hálózatépítés nagyon fontos szerepet játszott ebben is, csak úgy, mint a forradalmakban, az arab tavasz forradalmaiban. Január 25-én a nők az elsők között voltak, akik levonultak az utcákra, mindenhol. Az összes egyiptomi téren a nők jelentek meg először. A gyermekeik is csatlakoztak hozzájuk, és a civil társadalmom, a civil szervezetek elérték azt, hogy felismertük, hogy a nők legalább a saját jogaikkal legyenek tisztában. Ez segített a nőknek abban, hogy vezetővé válhassanak mondjuk szakszervezetekben, vagy különböző klubok irányító tanácsaiban. A nőket politikai szinten lehetett képezni annak érdekében, hogy részt vegyenek a tüntetéseken. Nagyon fontos szerepet játszottak a nők Egyiptomban, akkor is, amikor a nőjogi szervezetek 27 kormányból gyűjtöttek össze 250 szervezetet, ami több ezer nőt képviselt. Ha már hálózatépítésről beszélünk, Ma elmondhatom, hogy a parlamenti képviselők első alkalommal gyűlnek össze csak nők nők között. Közös jogszabályokra van szükségünk a érdekében, hogy a nők jogait megvédjük. Ez azt jelenti, hogy a hálózatépítés különösen fontos, mert hozzájárul a változáshoz. Hozzájárul a nőkről való gondolkozás megváltozásához. Az egyik előttem szóló beszélt a hálózatépítésről. Azt mondta, hogy ez lehetővé teszi, hogy átalakuljon a gondolat és gondolkodás és forradalomhoz vezethessen. Tehát a hálózatépítés révén nyomásgyakorlás eszközeivé váltunk, és így tudtunk forradalmakat építeni. Nagyon jól tudjuk, hogy ez az erő, ez egy valós erő, és nyomást lehet gyakorolni a kormányra. Minden célhoz szükség van politikai szándékra. A politikai szándék érkezhet két forrásból, vagy maguk a politikai hatóságok felismerik és elfogadják ezt az elképzelést, ha nem, akkor viszont nyomást kell gyakorolni, és ezeket az igényeket nyomásgyakorlással kell érvényesíteni. A parlament, a hatóságok nyomás alá kerültek, és az egyiptomi állampolgárság megadása az egyiptomi nők gyermekeinek, pontosan ez bizonyítja. Ebből a jed. Ebből a jed asszony, jönné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék először is köszönetet mondani, hogy alkalmat biztosítottak számunkra, hogy részt vegyünk ezen a közös gondolkozáson, hogy együtt végig gondoljuk felelős módon a feladatainkat. Szocialista frakció vezetője vagyok, a marokkói tanácsadó bizottságban. Szeretnék köszönetet mondani Jordániában Rulának, barátnőmnek és kollégámnak nagyon egyértelműen fogalmazott. A nagyon sok félreértés hangzik el a muzulmán vallásról. és ő bebizonyította számunkra, hogy ezek mind félreértések. Az iszlám nem felelős azért, ami az iszlám nevében történik. Ami történik, annak az oka nem a szegénység, annak az oka nem a demokrácia gyakorlása, hanem egyetemben politikai hálózatok alakították a helyzetet így. Egyértelműen kell, hogy fogalmazunk, mi, a politikus nők nem lehetünk rövidlátóak, hosszú távon kell, hogy gondolkozzunk. Meg kell, hogy védjük a nők és a gyermekek érdekeit és jogait. Manapság az arab országokban a nők többszörös szenvedés áldozatai borzasztó körülmények között üldözik a nőket, nagyon magas az analfabetizmus aránya a nők között. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak. Az iszlámnak semmi köze ahhoz, ami most történik. A Jordán Parlamenti Fórum tekintetében csak azt tudom mondani, hogy gratulálunk ehhez a kiváló kezdeményezéshez. A Marokkóban egy ilyenfajta fórum 2006-ban alakult meg, és én is tagja lehetek annak a bizottságnak, tagja lehettem annak a bizottságnak, amely a fórumot megszervezte. A kormány irányváltását követően ez a bizottság, illetve ez a mechanizmus eltűnt. Egy másik mechanizmus vette át a fórumnak a szerepét a bizottságunkban. olyan egy ellenzéki politikai párthoz tartozom ma. A nők joga érdekében nem létezik az ellenzék és a kormánypártiság, hiszen minden nő ugyanazért harcol. Gratulálunk Habib Gurbigának. Habib Gurbiga volt a modern világ kezdeményezője. Sikerült a zsazmai forradalommal győzelemre vinniük a céljaikat nagyon fontos a kriminalizálás kérdése is. Mi is harcoltunk azért, hogy a mm, ilyen jellegű cikk bekerüljön az alkotmányba. Mi is harcolunk a vallásszabadságért, rengeteg erőfeszítés történt emberi jogi szervezetek részéről, civil szervezetek, nőjogi szervezetek részéről. Folyamatosan hangsúlyozták, hogy fontos ez a két cikk az alkotmányban. A hálózatépítés tekintetében fontos tapasztalatunk van ebben a témában, Marokkóban. Jogszabálytervezetet tudtunk összeállítani. 92 óta női szervezetek aktívak a hálózatépítés területén, a családi kérdésekkel foglalkoznak elsősorban. Ma a marokkai alkotmány elismeri az egyenjogúságot és a diszkriminációmentességet. az Egyenjogúsági Bizottságban is munka folyik ezen a témán egy másik bizottság a családi kérdésekkel foglalkozik, és a női szervezetek nagyon sokat dolgoznak ezeken a témákban. Az összes olyan mozgalmat támogatjuk Marokkóban, amely azon dolgozik, hogy hálózatok alakulhassanak ki, hogy mindannyian együtt tudjunk dolgozni kéz a kézben a társadalomban. Köszönöm. Köszönöm, Bahaid asszony. Kiváló volt a hozzászólása. Az utolsó felszólalót hallgatjuk most meg. Hamdan asszonyt. Önél szó. Palesztina. يا عمي الشباب بالقلب يعني a بدي اشكر كافه المتداخلات انا Mindenek előtt szeretnék összetett mondani az összes felszólalának. Itt vagyok, én kértem szót. Én kértem szót. Nem értem, de hát azt mondja, szeretne hozzászólni. Tisztázzuk. A tolmácsok olyan kedvesek voltak, hogy néhány perc plusz munkát biztosítanak a számunkra, de ha így folytatjuk, akkor ez a vita elviszi ezt a pár percet. Ahogy korábban is mondtam, és most lezárom. Holnap is lesz idő, elnézést kérünk. Most Hamdan asszony kapja meg a szót, és utána holnap mindannyian találkozunk 4.12-kor. Elnézést kérünk, de egyébként nincs idő a következtetések levonására. Elnézést. Okay. Okay. Okay. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani minden parlamenti képviselőnek, aki hozzászólt a vitához, az összes olyan képviselőnek, aki bemutatta a saját hátterét, a saját történetét, sikertörténetét. Meg vagyok győződve arról, hogy minden országban vannak sikertörténetek. És nem csak belső hálózatok léteznek az egyes országokban, a hálózatoknak természetesen egy társadalom belül is kell működniük, a parlamenten belül is kell, hogy működjenek, de a különböző parlamentek között is kell, hogy hálózatot építsünk. Ez a mai konferencia is nagyon jó példa arra, hogy mennyire fontos a hálózat, és hogy milyen eszmecserére van lehetőségünk. Az összes ország, a kis országok is tudnak érdekes tapasztalatot felmutatni, és ebből mindannyian tanulhatunk, mindannyian felhasználhatjuk a többi ország tapasztalatát. Tanulnunk kell egymástól a kérdés, a hagyományok kérdése. Vannak ö, hagyományok, szokások a társadalmainkban, amelyek az idők során gyakorlatilag vallásá váltak, és van, ami tiltott, van, ami nem javasolt, van, ami aggályos. Ezektől a hagyományoktól meg kell egyszerűen szabadulnunk, hiszen ez akadályozza a fejlődést. Például vannak olyan szokások és tart, mm, hagyományok, amelyeket viszont meg kell, hogy tartsunk, mert segítettek minket abban, hogy túléljünk. Mi Palesztinában nálunk is vannak hagyományok és szokások, amelyek lehetővé tették, hogy megtartsuk az identitásunkat palesztin népként. Most szeretnék beszélni a médiáról is. A média ma törvényhozó, nem a negyedik, az első hatalom a média a mi társadalmainkban. Ezért nagyon fontos, hogy a nők tudják, hogy hogyan kezeljék a médiát. Nem szégyen, hogy kezelni kell a médiát, hogy közvetlenül kell kapcsolatot kialakítani a médiában. Elnök asszony, elnök asszony, hallgasson, hallgasson meg engem. Elnézést. A Bahreini elnök szólok, igen, elnézést, logisztikai kérdés kellett, hogy tisztázzak, sajnálom. Sajnálom, ki kell, hogy menjek, mert egy logisztikai kérdés kell, hogy megoldjak a médiák nagyon fontosak, a média nagyon fontos. Mindenképpen workshopokat, konferenciákat kell, hogy szervezünk, szemináriumokat kell, hogy szervezünk az újságírókkal, olyan személyekkel, akik a médiában dolgoznak. Hiszen vannak olyan mondatok, amelyeket ha leírnak, ha kőbe vésődnek, előítéleté válnak, és hátrányosak, amikor negatívan mutatják be a nők céljait sokszor falba ütközünk, ezért nagyon fontos, hogy felállítsunk egy stratégiát. Mi Palesztinában elkészítettünk egy ilyen stratégiát. Lezártuk ezt a folyamatot, kialakítottuk a stratégiát, és szeretnénk ezt most már alkalmazni, szeretnénk végrehajtani, és szeretnénk megosztani a többi országgal a tapasztalatunkkal. Amikor a fogyatékossággal élőkről is beszéltünk ma délelőtt, van egy körlevelünk, ami az összes minisztériumba eljut, és ebben az szerepel, hogy a munkahelyek 5%-át kapják meg a fogyatékossággal élők. A fogyatékossággal élők nők és férfiak is lehetnek. Ahogy tudják, a palesztin alkotmány gyakorlatilag para, nem tud aktívan működni, ezért nagyon fontos, hogy a világon más képviselőkkel együtt tudjunk dolgozni. A gyakorlati politika tekintetében az igaz, hogy 20%-ot sikerült elérnünk női képviselet tekintetében a parlamenti képviselőket arra kértük, hogy írjanak alá egy petíciót, ami vállalná a 30%-os kvótát a választások, a következő választások során. 20% kevés, reméljük, hogy lépésről lépésre sikerül emelnünk ezt a szintet. nagyon fontos, hogy több helyet kapjunk a parlamentben, és foglalkoznunk kell a építkezéssel. Most az utunk elejét járjuk, és reméljük, hogy együtt sikerül mindezt megvalósítanunk, ami ma itt elhangzott. Néhány másodpercre megadom a szót a Mediterrán Unió főtitkár asszonyának, Defin Borioni asszonynak néhány másodperc csak, mert még néhány másodpercet rendelkezésünkre bocsátottak a tolmácsok, de aztán el kell, hogy menjenek. Köszönöm szépen. Szeretnék egy konkrét élményt megosztani a vita résztvevőinek. Nagyon fontos a hálózatépítés. Hálózat olyan emberek között, akik a konkrét munkákat végzik, akik tervekkel foglalkoznak. A parlamenti képviselők szerepe nagyon fontos, de az összes többi hálózat is fontos. Szeretném elmondani, hogy a Mediterrán Unió egy projektet állított fel, az Euromediterrán alapítvány, női alapítvány fogja ezt támogatni. Egy portált állítunk föl, egy internetes portált, pontosan azért, hogy ez a hálózatok számára lehetővé tegye, hogy platformokat alakítsanak ki az egyetlen, egyes hálózatok között. Parlamenti hálózat, újságírói hálózat, anyák hálózata, kormányi civil szervezeti hálózat, és ez lehetővé teszi az interakciót egyrészt a hálózatokon belül, illetve a hálózatok között is. A platform 2015-ben fog megnyílni. Ez egy konkrét eszköz lehet, ami szolgálja mindazokat a célokat, amelyek ma elhangzottak. Köszönöm szépen, fontos, hogy ha közösen lépünk föl, akkor többet tudunk elérni. Köszönöm szépen. A konferenciát a mai napra lezárjuk holnap találkozunk, de mielőtt elköszönök, még a mai programról szeretnék tájékoztatást adni. Fogadás lesz a Henry Spark épület 12. emeletén. A legjobb az lenne, hogyha együtt mennénk el, és együtt tudnánk részt venni ezen a fogadáson. Nagyon sok hasznos információ hangzott el, de talán egy kevésbé formális körülményeket biztosítva tovább tudjuk folytatni ezt a megbeszélést. Nagy örömünkre szolgál, hogy sikerült megszerveznünk ezt a mai találkozót. Rendkívül fontos ez a mi szakbizottságunk számára a 30. évforduló miatt is, és ez volt a legjobb mód, hogy megünnepeljük a 30-as évfordulót. A konferencia utolsó témája a hálózatról, a hálózatépítésről beszélt. Építsünk kapcsolatokat, dolgozzunk együtt, kooperáljunk, konfrontálódjunk. Az összes terminus ugyanazt mondja, azt, amit minden felszól mondott, maradjunk egységesek, maradjunk eh, egy, egy fának a gyökerei és az ágai. Mi a parlament részéről bemutattuk, hogy sok előrelépés történt. Itt nálunk se működik minden tökéletesen. Itt is még sok feladat áll a nők előtt a politikában. Nem, nincsenek egyedül, nem hagyjuk magunkra önöket, csak együtt, csak ezzel az unióval tudjuk elérni közösen a céljainkat. És egy jobb hálózatot így tudunk fölépíteni közösen. Köszönöm.